Gut, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hölgyeim és Uraim! Két óra után öt perccel most már ideje elkezdenünk. Üdvözlöm mindannyiukat! A kereskedelem politikai napunkon, itt az Európai Parlamentben. Első alkalommal történik az, hogy megszervezzük ezt konkrét háttere van inne, ennek. A kereskedelmi szakbizottságban tudni lék a legitimitás, a kereskedelmi politika legitimitása és stratégiája témájában méreható vitákat folytatunk. Már egy éve kézhez kaptuk az Európai Bizottság nyilatkozatát a kereskedelem politikai új irányokról, a Trade for for All témájáról. Egy kereskedelmi politikai eh, nap célja többek között is, hogy megvizsgáljuk értékeinket, hol állunk, hogyan valósul meg a tényleges gyakorlatban a kereskedelmi politika, és milyen perspektívák nyílnak meg előttünk a jövőben. Mindenek hátterében pedig az áll természetesen, hogy hogy kereskedelmi tém szempontból nagyon széttartó vélemények érvényesülnek. Egyrészt vannak nagy sikereink, amelyek az értékorientált kereskedelmi politika fontosságát mutatja. Mellettem ül a jelentéstevő, aki a konfliktusos ásványkincsek témájában írt jelentést, és amely konkrétan érinti, előre viszi a értékorientált kereskedelempolitika jelentőségét és fontosságát az EP-ben. Másrészt nagyon nehezen érthető, de tény, hogy populista erők Nagy-Britanniában például a kereskedelem politika ellen érveltek és érvelnek a Brexit irányában, és az Egyesült Államokban is egy olyan elnököt választottak meg, aki kifejezett módon protekcionista politikákat legalábbis a kampány során ígért, és na, fővárosainkban is vannak olyan, sokan olyanok, akik különféle félelemtől hajtva a kereskedelmi politika ellen vonulnak utcára. Hát a kereskedelmi politika mára már nem egy, egy önálló, magában álló politika sokak szemében egy, egy magától értetődő dolog, persze, de más tekintetben viszont nagyon nagy kihívásokkal kell szembenézzem. Az elmúlt években felgyorsult globalizáció fényében kell persze vizsgálnunk ezt a politikát, és ennek néhány vetületét szeretném felvetni. 1980-ban és ma időszak között 150 50%-kal nőtt. A, a termelés viszont 900%-kal a globális kereskedelem és a globális befektetési volumen a külső beruházási befektetések 2500%-kal nőttek. Tehát nyilván, világos, hogy a globalizációs gazdaság kiszélesedik, elmélyül, és ennek ennek változnak a módszerei. Korábban termékeket cseréltünk a kereskedelemben, most globális értékláncok szövődnek össze. 70%-a a globális kereskedelemnek a nyersanyag és félkész cikkekre vonatkozik, és csak 30%-a a késztermékekre. És ennek persze kihatásai vannak arra is, hogyan szerveződnek meg ezek az áramlások és befektetések, és látva, hogy Európa nagyon erősen függ eh, ezektől a csere folyamatoktól, nagyon sok exporttól és importtól függünk, 40%-a az export volumenünknek importokat tartalmaz, tehát nagyon erősen összefonódtunk a világgazdasággal, és ha értékeljük ezeket a realitásokat, akkor világos, hölgyeim és uraim, hogy a kereskedelem politika nem csak a, a vámok kérdésében kell, hogy értékelődjék, hanem különféle normák, standardek, fogyasztói normák, munkavállalói normák, fenntarthatósági célok, mind-mind hatással kell vannak erre a fenntarthatóság fejlesztési célok, ket is ide sorolhatjuk, és mindez kell úgy kell integrálni egy e, kereskedelmi politikába, hogy az e, globális értékeket teremtsen, és ez a döntő kérdés. Hogyha ha nincs az emberek akkor lesznek szkeptikusak a globalizációra, szemben, ha úgy érzik, hogy ezek a folyamatok kicsúsztak a kézből az ellenőrzések alól, ezért kell sztenderdeket, normákat, szabályokat meghatároznunk, amelyek alkalmazhatóak a globalizációs folyamatokra is, és ilyenként érzékelhetőek is. Persze automatikusan felmerülnek ilyenkor a hatásköri kérdések. Erről is gondolkoztunk már. A Lisszaboni szerződés életbelése óta az Európai Unióban közösségi feladatként érvényesül ez a hatáskör nálunk. Szerintem annak nem sok értelme van, hogy kereskedelem, a kereskedelem politikát újra nemzetiesítsük tagállami és regionális szintre, mert ez újra fragmentálná a kereskedelmi politikát, és alásná az Európai Unió egész integrációs projektjét. Ezt is a mérlegre kell tenni, amikor értékeljük a kereskedelmi politikát, persze reflektált módon, úgy gyorsítva és egyszerűbbé téve a folyamatokat, hogy azok úgy alakulhassanak, hogy az Európai Unió cselekedni tudjon, alakítani tudja a kereskedelmi politikát, és számunkra, parlament számára nagyon fontos a demokratikus befolyásolás lehetősége mindennek során. Tehát nem csak vámokról beszélünk, hanem sztenderdekről, munkavállalói jogokról, és ilyen értelemben egy nagyobb társadalmi diskurzus hátterében kell alakítanunk a kereskedelmi politikát, és a itt a nemzeti kormányok felelősségről is el kell gondolkoznunk, hiszen az egyik oldalon a kereskedelmi politikai megállapodásoknál a kormányok befolyás érvényesül, 28 tagállami kormányzat dönt egyéb megállapodásról, aztán a ratifikációs folyamatban az úgy érzékeljük, hogy már csak a bizottság meg az Európai Parlament a felelősök, és eltűnnek a színről. Eltűnik a színről 28 kormány. Hogyha a keresztény politikot, mint közösségi feladatot látjuk, akkor rendkívül szükségesé válik az is, hogy a demokratikus döntési folyamatokat minden Európai Uniós tagállamban offenzíven megvédjük, és erről közbeszédet alakítsunk, mert a demokratikus struktúrák fennállnak ugyan, de élettel kell ezeket megtölteni, és ide tartozik az is, hogy pontosan tudja az ember, miről beszél, az átláthatóságot kell tehát biztosítani, itt a parlament és a bizottság is az elmúlt évben nagyon sokat elért, javítva az átláthatóságot, a jogalkotói karral együttműködve, és a nyilvánossággal is az alapdokumentumok és tárgyalási jegyzőkönyvek nyilvánossá tételével. Összességében tehát világos az, hogy a globalizációt az emberek érdekében kell alakítani, olyan jogokat és sztenderdeket fenntartva, amelyek fontosak, és a demokratikus módon kell ezt elvégeznünk, ami az Európa integritást nem ássa alá, és átláthatóságot garantál. Tehát a kereskedelem csak szabad, hanem méltányos is kell legyen az emberek érdekében. Erről fogunk ma beszélgetni, a legitimitás, külső és belső legitimitás, a tartalmi elemek kiépítése, hogyan lehet ezeket a legmodernebb, a legkorszerűbb módon alakítani. Nem csak itt a teremben akarjuk ezt lefolytatni, ezt az eszmecserét, hanem azokkal az emberekkel, akik reméljük a webtévén néznek bennünket, ugye a Twitteren kommentálják. Az ülésünkön kaptunk is már a hashtag Trade Policy Day a Twitter cím, mindenkinek a hozzászólásait szívesen látjuk ezen a platformon, hogy külső inputokat is kapjon a vita. A tervek szerint két blokkra bontanánk, szerveznénk a megbeszéléseinket. Az első blokkban az EU és a globalizáció alakítása, szélesebb összefüggésben a cím, a második rész pedig inkább a belső struktúrákkal és a munka legitimációjával foglalkozik. Mindkettőt Winkler úrral osztozunk az elnökségen. Winkler úr lesz az első körben az elnök, a másodikban én. Ennyi talán elég is bevezetőként, megadom Winkler úrnak a szót. Uh, chairman, thank you very much. Uh... Elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, tisztelt vendégeink, nagyon fontos intézmények képviselői vannak itt közöttünk most. A globális gazdaság, a globális bankszektor magas szintű vezetői, úgyhogy óriási megtiszteltetés, hogy moderálhatom ezt a ma délutáni beszélgetést. Egy vallomással, vagy talán kettővel kell kezdenem. Amikor először elkezdtük tervezni ezt az ülést, ahogy az elnök úr is mondta, Cecilia Malmström, azt biztos asszonyjal is beszéltünk erről, aki éppen akkor mutatta be a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban az új nemzetközi kereskedelmi stratégiát, és akkor vetettük fel az ötletet, hogy nagyon jó lenne egy visszajelzési kör, egy értékelési kör, egy eszmecsere egy évvel az új kereskedelmi stratégia bemutatása után. De aztán azt gondolom, hogyha visszagondolunk az elmúlt egy évre, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon nagyot változott a világ. Úgyhogy az Európai Unió új kereskedelmi stratégiájának a bemutatása óta nagyon más világban élünk, és most jön a másik vallomásom, Lange elnök úr is idézeteket sorolt Nobel díjas, nemrég Nobel-díjat elnyert Bob Dylan-t. Idézek én is, változik a világ. Times they are a changing. Ma reggel is új világra ébredtünk, pont. Tisztelt panelistáink, Cecilia Malmström, az Európai Unió kereskedelmi biztosa Karl Brauner, a WTO főigazgató helyettese Jeffrey Franks igazgató az IMF európai irodájából, és Ken Ash, az OECD kereskedelmi és mezőgazdasági igazgatóságának az igazgatójuk, az első panel résztvevői. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és most azonnal meg is adom a szót Malmström biztos asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Tisztelt panelisták, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a vitát. Időszerűbb valóban, mint gondoltuk akkor, amikor kiküldték a meghívókat, hogy megvitassuk a világ kereskedelem helyzetét egyre inkább a napirendre kell tűzni a változások megbeszélését. Az emberek nincsenek a kereskedelem ellen, látják, hogy milyen értéket hoz a növekedés, a beruházás és a munkahelyteremtés szempontjából, de nagyon sok félelem és szkepticizmus is kapcsolódik hozzá. És a két téma, amit önök is kiválasztottak, a globális kereskedelmi politika alakítása, illetve a kereskedelmi politika legitimitása nagyon is időszerűek. Örültem neki, hogy aláírhattuk elmúlt vasárnap a Kanadával kötendő CETA megállapodást. Nagyon szorosan együttműködtünk önökkel, tisztelt képviselőkkel az Európai Parlament részéről, és köszönöm szépen a támogatásukat. Remélhetőleg meg is kapjuk a közeljövőben. Ez az úgynevezett CETA. A Kanadával kötött szabadkereskedelmi megállapodás nagyon jól mutatja azt, hogy az Európai Unió hogyan tudja irányítani, alakítani a globális kereskedelmet, és ezzel a saját szerepét is. Az európai kereskedelmi politika egyik fő célja az, hogy kedvezményes, kedvezményeket, mm, előnyöket produkáljon az állampolgárok számára, a szolgáltatók számára, a cégek számára, a gazdák számára. De a globalizáció szempontjából az is fontos, hogy az embereknek azt az érzést meg kell adnunk, hogy a globális szabályokra valamilyen hatásuk van. A globális kereskedelmpolitika kell, hogy védje őket, védje az értékeket, azokat az értékeket, amire az Európai Unió épül, és a CETA ezt is megteszi. A munkavédelme, a környezetvédelem az egyik legambiciózusabb megfogalmazásban szerepel az EU-s megállapodások között ebben a fenntartható fejlődés is. Az európaiak és a kanadiaiak maguk akarják eldönteni azt, hogy az oktatásukat, az egészségügyet hogyan akarják megszervezni. Ebben nem lesz változás. Aztán a beruházási védelem területén tett tovább lépések a közvé, közérdek védelmében szintén nagyon hasznosak. Az európaiaknak most egy új hangot ad ez a megállapodás. Gondoljuk végig azt is, hogy hogyan akarjuk felhasználni a nemzetközi kereskedelmet arra, hogy az EU érdekei szerint öm, formáljuk vele a világot, a globális kereskedelmet. Átlátható, értékalapú kereskedelmi politikát szeretnék látni, de nem csak a gazdaságról van szó. És a CETA-ban mindezt a gyakorlati szempontból is megvalósítjuk. Új előrehaladásra van szükség a WTO-ban is, olyan témákban, amelyek fontosak az egyik ilyen terület, a digitális terület, ahol globális szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a növekvő online gazdaságból lehetőleg több hasznot tudjuk húzni. Ugyanakkor védenünk kell az európai értékeket, például az adat, a magánadatok védelme. És amikor globális megállapodásokat kötünk, akkor fontos a klímaváltozás elleni küzdelemre gondolni, a környezetvédelemre és a megújuló energiaforrás ágazatra. Ezen túlmenően nagyon ambíciózus globális menetrendünk van a kétoldalú és regionális kereskedelmi megállapodások területén. A CETÁN túlmenően 5 további véglegesített megállapodásunk van. Az egyik vietnámi, Vietnámmal kapcsolatos, óriási áttörést jelent ez, most a fordítás folyamatában van, mert az egyik nagyon fontos globális kihívást kezeljük ezáltal azt, hogy hogyan milyen módon teremtünk kapcsolatot és építjük ki a kapcsolatainkat a feltörekvő országokkal. Tavaly nagyon fontos volt az is, hogy a Mercosurral megkezdtük a tárgyalásokat, Mexikóval, Indonéziával és Tunéziával, és reméljük, hogy Ausztráliával, Új-Zélanddal, Csillével is hamarosan megkezdhetjük a tárgyalásokat. A CETA-val gazdasági szempontból hatékony módon tudjuk a kereskedelem útjában álló akadályokat lebontani, új lehetőségeket biztosítunk a KKV-k, a vállalkozások számára, és több lehetőséget biztosítunk a fogyasztóinknak. Az ilyen megállapodások az európai értékekre alapulnak, a fenntartható fejlődésre, a szociális rendszerek védelmére, és a CETA-hoz hasonlóan átlátható módon akarjuk mindezeket végigtárgyalni. A kereskedelmi politika ezekből a megállapodásokból is áll, de nem csak ezekből. A jelentéstevő úr nagyon hamarosan a véglegesített munkát áttekintheti majd a konfliktusos területekről származó ásványanyagok dokumentumával kapcsolatban. A GSP Plus rendszer a piaci hozzáférés a szegény országok számára, hogyha emberi környezetvédelmi és munkajogi szempontból bizonyos alapvető normáknak megfelelnek, és a e gazdasági partnerség afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal. Ezekkel is a regionális integrációt próbáljuk kiavítani. Nagyon ambiciózus tehát a kereskedelmi menetrendünk, a gazdasági érdekünket épp úgy védi, mint az európai értékeket. beli problémáink azért merültek fel az idők során, mert mindez, amit amit végzünk, kedvező az állampolgárok számára, és azt reméljük, hogy bíznak benne. Ha jók vagyunk abban, hogy megállapodásokat kössünk, akkor nagyon fontos az is, hogy az állampolgárok felé is megfelelően tudjuk ezt kommunikálni. Jó, hogy aláírtuk a cetát, de nagyon hosszú és bonyolult folyamat eredménye volt. El kell gondolkoznunk azon, hogy ez mit jelent rövid, közép és hosszú távon a kereskedelmi politika számára. Hiszünk a bonyolult hiszünk abban, hogy most bonyolult időket élünk. De a gazdaságunk a prosperitás szempontjából a globális értékláncok, a specializáció a legtöbb, az újabb munkahelyek teremtése, hiszen nagyon sok munkahely, már is 31 millió az exportról, exporttól függ Európában. Tudjuk, hogy ezekkel a lépésekkel tudjuk majd Például a dél-afrika, dél-koreai megállapodás is jelentős mértékben növelte az exportunkat. Tehát tudjuk, hogy ezek a megállapodások növelik az exportot, és ezáltal munkahelyeket teremtenek, de az emberek félnek, bizonyos állampolgárok félnek ezektől a kereskedelmi megállapodásoktól. A potenciális munkahelyek elvesztése miatt, mert keményebb lesz a nemzetközi verseny, emiatt félnek, és bár gyakran a kereskedelmet hibáztatják ezért, a tény az, hogy nagyon kevés munkahely elvesztése róható fel a kereskedelem politikának, ez inkább a technológiai fejlődésnek az eredménye, mindazonáltal mind a kettő a globalizáció kérdéskörébe tartozik. Nagyon fontos, hogy a közérdeket szem előtt tartjuk, és a SETA esetében is igyekeztünk. Meg kell hallgatnunk az állampolgárokat, és némileg alkalmazni kell a politikáinkat az ő agályok eloszlatására. Biztosítanunk kell, hogy a nemzeti parlamentek is részt vesznek a munkában. 22 nemzeti parlamenthez látogattam el tavaly. Folytatni fogjuk ezt a munkát, hogy a kereskedelmi politikát átbeszéljük. Önök a kapcsolat Brüsszel és az állampolgárok, a választókerületek között, tehát önöknek lehet fontos feladata az, hogy ezt a komplexitást elmagyarázzák otthon az állampolgároknak illetve a nemzeti kormányzás szempontjából is nagyon fontos szerepük van önöknek. Nagyon sok miniszter, nagyon sok kormány nagyon aktív az állampolgárokkal való kommunikációban a kereskedelmi ö, megállapodások tekintetében, de még ennél is többre van szükség, mert amikor a bizottság kitárgyal egy megállapodást, és az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek elé bocsátja, nem akkor kell elkezdeni róla a vitát. Akkor kell elkezdeni róla a vitát, amikor a mandátumot a tárgyalási mandátumot fogadjuk el. Nemzeti parlamenteknek tehát nagyon fontos felelőssége van, hogy segítsen az embereknek a globalizációhoz való alkalmazkodásban. Készségek, oktatás, infrastruktúra, stb. területekre gondolok, hogy az emberek képesek legyenek a mai gyors változásokhoz alkalmazkodni a gazdaságban. Fontos változásokat látunk tehát a kereskedelmi politikában, lehet, hogy még fontosabb változások jönnek, de fontos, hogy eltökéltséggel, rugalmassággal és nyitottsággal és befogadással nagyon fontos eredményeket tudunk elérni, és remélhetőleg megnövekszik majd az állampolgárok belénk vetett bizalma is. Hát nagyjából Erről fogunk valószínűleg ma beszélni. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, az információt, eh, amelyet megosztott eh, velünk. A következő előadónk a VTO képviselője, de még mielőtt megadnám neki a szót, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy milyen fontos szerepet tölt be a WTO a világkereskedelemben, akár az új kereskedelemről legyen szó, és itt az Európai Parlamentben nagy a konszenzus abban a tekintetben, és támogatjuk is, azt, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer, amelyet a WTO megtestesít, továbbra is a legjobb garancia arra, hogy egy méltányos szabályokra épülő rendszer működjön. Természetesen ugyanígy nagy hangsúlyt, nagy jelentőséget tulajdonítunk a WTO-nak, és úgy gondolom, hogy ez csak nagyobb lesz, hiszen fontos, hogy megerősítsük a demokratikus jogosultságot, a világkereskedelem demokratikus jogosultságát. Ezzel pedig megadnám a szót Karl Braunernek, aki a WTO főigazgató helyettese. Köszönöm szépen! Lange úr, tisztelt képviselők, Malmström biztos asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm Önöknek ezt a meghívást, hogy részt vehetek ma a kereskedelmi politikai napon itt az Európai Parlamentben. Ez a nap egy olyan pillanatban kerül megrendezésre, amikor a kereskedelem és a kereskedelmi megállapodások sok ember számára különböző negatív hatások előidézői sokan hibáztatják a kereskedelmet emiatt, és ezt láthattuk a CETA-val kapcsolatos viták, és természetesen az amerikai választási kampány során is. Éppen ezért örömmel szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy elkötelezzük magunkat amellett, hogy együttműködjünk a parlamentekkel, annak érdekében, hogy jobban meg lehessen érteni, mi az, ami terítéken van az önök szerepe pedig, ezt már hangsúlyoztuk, rendkívül fontos, hiszen még a globalizáció korában is az üzlet, a vállalkozások mindig is helyi jellegűek, önök azok, akik kapcsolatban állnak a választópolgárokkal, és éppen ezért önök azok, akik leginkább konfrontálódnak a reális és érezhető hatásokkal, amelyeket a kereskedelem és a kereskedelmi megállapodások kiváltanak. A, önök azok, akik legjobban el tudják magyarázni a nemzetközi megállapodások mellett és ellenszóló érveket, ez pedig rendkívül fontos. A kereskedelemről és globalizációról folyó vita az érvek mindkét oldalát figyelembe kell vegye. A kereskedelem és a globalizáció előnyökkel jár, ugyanakkor vannak kihívásaik is, és ez nagyon sokak számára egyértelmű csak úgy, hogyha egy tájékozott, megalapozott vitát folytatunk, így tudjuk elkerülni a biztosítékok nélküli protekcionizmus kockázatait. Az emberek gyakran a kereskedelmi liberalizációját a technológiai fejlődéssel, haladással összekeverik, és megosztatom önökkel a személyes tapasztalatomat. 12 éven keresztül Németország tagja voltam a Kereskedelmi Politikai Bizottságban, miután pedig Brüsszelbe jöttem, az volt a feladatom, hogy küzdjek azért, hogy továbbra is magas vámok legyenek érvényben a nagy televízió készülékekre nézve. Egy új vállalat, egy új gyár jött létre Aachen közelében, és az európai előállító, az európai gyártó meggyőzte kormányomat arra vonatkozóan, hogy az ázsiai versenytársakkal szemben hatékony védelemre van szükség, és ezt egy viszonylag magas vámtarifa tudja legjobban biztosítani. Azt kell mondjam, hogy ezen tévékészülékek valóban na- nagyok voltak, nem csak szélesek, mindenképpen nagyok voltak minden szempontból, mélyek is voltak, mert nagy képcsövekre volt szükség a nagy képernyőkhöz. Ez egy régi technológia volt. A gyártó tehát régi technológiába fektetett be, és lemaradt a technológiai haladásról ezt a beruházást semmiképpen sem lehetett meg, megőrizni, bármilyen fajta politikai intézkedést is hoztak volna. Egy másik példa. A WTO-nál egy, a fő közgazdászunk, egy amerikai közgazdász hangsúlyozta azt, hogy több millió amerikai kamionvezető veszélyben van, az állásuk veszélyben van, attól a pillanattól kezdve, hogy autonóm vezetésűek lesznek a kamionok. Ez pedig nagyon fájdalmas lesz az érintett emberek számára. Éppen ezért támogatni kell őket, hogy alkalmazkodjanak ehhez a helyzethez, de nem a kereskedelem politika az, amely a szükséges eszközökkel felvértez bennünket. Nem lehet a kereskedelem politikát hibáztatni, és segíteni sem tud, hiszen megvannak a kereskedelem politikának is a maga korlátai. Azonban amit el tud érni a kereskedelmi politika, azt véleményünk szerint teljes mértékben ki kell használni az Európai Uniónak. Alaposan tanulmányoztuk a Trade for All kezdeményezést. Az Európai Unió a kereskedelmi politikát a puszta piacnyitáson túl egy újabb szintre helyezi. Sajnálom, hogy az esetek többségében szabadkereskedelmi megállapodásokról beszélünk, hiszen a megállapodások már nem csak a szabadkereskedelemről szólnak, és egyébként én sem a szabadkereskedelmi világszervezettől jöttem, hanem a világkereskedelmi szervezetet képviselem. A WTO nem csak a szabadkereskedelemről szól, hanem egy szabályozási keretről, amely kiszámíthatóságot és jogbiztonságot nyújt a tagok által kötött megállapodások mentén. A munkánk nagy része a szabványokkal foglalkozik, például az SPS vagy a TBT kérdésekben. A kereskedelem ellenes tüntetések, amelyek most gyakran kísérő jelenségei az EU kereskedelmi politikai lépéseinek, ezek korábban a WTO ellen irányultak. Azok voltak az idők, amikor a multilaterális tárgyalások jelentették az egyetlen kereskedelmi politikai fórumot. Most azonban a kétoldalú megállapodások úgy tűnik, hogy sokkal közvetlenebbül hatással vannak az emberek életére. A WTO távolinak tűlik, de úgy, de mi szolidaritást érzünk azokkal, akik megpróbálják kifejteni a kereskedelmi politika lényegét az emberek előtt. Meg kell szerezni az emberek bizalmát, meg kell győzni őket arról, hogy a kereskedelmi politika globalizációt alakítani képes, úgy, hogy ez mindenkinek előnyös legyen. Az értékalapú megközelítés az EU részéről pontosan ezt a célt kell, hogy szolgálja. A Trade for All egy hiteles elkötelezettség a fenntartható fejlődés érdekében, magas szintű biztonsági és környezetvédelmi standardokat, szabályozásokat szeretnénk kialakítani, és meg szeretnénk őrizni a közszolgáltatások rendszerét. Az igaz, hogy a Trade for All kezdeményezés ezt egyértelműen kifejti, de ez nem nevezhető az EU kereskedelmi politikájának egy új jelenségeként, ahogyan azt mi a WTO-nál látjuk. A WTO-ban ez az értékalapú megközelítés szintén megjelent, ugyanis az Európai Unió komoly szerepet játszott számos munkacsoportban. Az EU felhasználta a csatlakozási tárgyalásokat, hogy meghatározza a csatlakozás feltételeit az új jelöltek számára, és ez gyakran meghosszabbította jelentősen méghozzá a tárgyalásokat, de azt kell mondjam, hogy ez mindenkinek az előnyére vált. 2006-ban az európai 2006 óta az Európai Unió már nem a, kizárólag a multilaterális megközelítés követi, és azóta új kétoldalú megállapodásokat is elkezdett kidolgozni, tárgyalásokba bocsátkozott. Ezen időszak azonban sokáig eredménytelen volt. Most úgy látszik, hogy ez az időszak a végéhez ér, és kezdjük begyűjteni ennek a hosszú időszaknak a gyümölcseit. Több ország tárgyalt az ASEAN tagállamaival, és hamarabb lezárták a tárgyalásokat feltételezhetően azért, mert kevésbé voltak ambiciózusak, például ami a megállapodások által lefedett termékeket illeti, illetve a különböző értékek meghatározása szempontjából is. Tehát elmondhatjuk, hogy amikor az Európai Unió tárgyalásokat folytat, hajlandó volt meghoz, vállalni azt, hogy a tárgyalások hosszabbra gyúlnak, azért, hogy ezek az értékek mentén alakuljanak a jó gondolatok általában meghaladják a saját korukat, erre elég egy példa például a szingapúri eset kapcsán, vagy ott van Cancún is. A kereskedelem és a befektetések szintén egy példát, példa lehetnek. Most az emberek látják, hogy a fejlesztés, a fejlődés szempontjából ez mennyire lényeges, és ez multilaterális szinten is kezd megjelenni. És valószínűleg ehhez kapcsolódik az is, hogy a kétoldalú tárgyalások során milyen tapasztalatra tett szert az EU. Az EU kereskedelmi menetrendjét ezért örömmel fogadjuk a WTO-ban, ez ugyanis előkészítheti az utat a későbbi multilaterális megközelítések számára. A bilaterális és regionális kereskedelmi megállapodások egy nagyon fontos építőelemeivé válhatnak a multilaterális megállapodásoknak. A mai program az olvasott olvasata számomra a következő. Az Európai Unió a globális kereskedelem politika alakítója. És szeretnék ennek a végére még egy felkiáltó jelet is tenni. Köszönöm a figyelmüket. Uh, thank you. Köszönöm szépen a hozzászólást. Biztos vagyok benne, hogy nagyon eleven kérdés és válasz szakasz jön majd, előtte még két hozzászólást hallgatunk meg a WTO részéről, ről az IMF-re felé lépünk tovább. Mind a két intézmény azon dolgozik, hogy egészségesen működjön a globális fizetési rendszer, ebben az összekapcsolt világban, amiben élünk. Az IMF szerepe nem alulértékelhető. Jeffrey Franksnek adom meg a szót, aki az IMF Európai Irodájának az igazgatója. Köszönöm szépen! Köszönöm, tisztelt parlamenti képviselők, biztos asszony, vendégek. Nagy öröm számomra itt lehetek. Részvételem Christine Legard az IMF elnöke kérése valósult meg, bizony az IMF igyekszik a világszerte parlamenti képviselőkkel kapcsolatokat építeni a parlamenti hálózatokon. Éppen most osztottunk ki a parlamenti hálózatról egy információs anyagot, várjuk csatlakozásukat. Az Európai Parlamenttel működésünket is nagyra értékeljük, csak úgy, mint az Európai Parlament kutatói szolgálattal való együttműködésünket. Ez a mai eh, kereskedelmi nap kritikus eh, időpontban valósult meg. A világgazdaság, közösszök szerint a, világ, a szabadkereskedelmi jó a világgazdaságnak és a gazdasági gazdagodásnak motorja. A nemzetközi a javak és e, szolgáltatók cseréje kereskedelme hasznos, hasznos a világgazdaságnak, a gazdaság növekedésnek és a fogyasztói választnak. korú politikai konszenzus támogatta ezt a belátás sokáig, ezt a politikai támogatást a, nagy, a, nagy, a 30-as évek protekcionisán bukása után, tanulságok levonása után valósult meg, és az Európai Cégl és Acélunió is ezt az utat követte, mint a nemzetközi szervezetek, a Világbank, az IMF, VTU is ezt a szabadkedelmet támogató szellemet követte. Valamint a belső piac létrejötte és erősödése is ennek fényében történt, valamint a GATT és a VTU körében szervezett fordulók is ez irányba haladtak. Ám a politikai támogatása a világkereskedelmek csökkönőben van a Dohai forduló, a WTO után nem sikerült, nem került lezárásra, a megállapodás tám, ellenzői sokan vannak, és a TTIP ellenzői még többen az Atlanti óceán mind a két oldalán, különösen a tegnap este választások fényében mondható ez. A transpacifikus partneri viszony viszony is ellenzése talált a kongresszusban, és Európában a szit után sokan úgy látják, hogy a szabadkereskedelem visszaszorulóban van. Mindeközben, ahogy a politikai támogatás gyengülőben van, a világkereskedelem hatalmas mértékben növekszik 2012 óta a javak és szolgáltatások növekedése, ugyanakkor 3%-os volt, csak ez majd csak fele volt a, a részletekrezőjekkel, és csak fele a GDP növekménynek. Mi ennek az oka? Az IMF World Economic Outlook publikáció néhány indikációval szolgál. Har- három negyede a reálgazdasági kereskedelem csökkenésnek, összevetve a pénzügyi válság előttével, a globálisan gyengebb gazdasági növekedésből adódik, és az alacsonyabb beruházásokból. Több tényező van még ezen kívül, amelyek a globális importot csökkentették mérhető módon, és a, csökkentették a kereskedelem liberalizációját. Protekcionista, protekcionista intézkedések vannak növekedőben világszerte, nincsenek globális ö, kezdeményezések és a tar nem tarifai jellegű korlátozások növekedtek, és ez kockáztatja a kereskedelem szabad áramlását a globális termelési láncok teredésében is. Lassulás történt a határon átnyúló láncokon való kereskedelemben. Nehéz megmondani, hogy vajon kimerültek-e már a beszállító láncok forrásai, terjedésnek forrásai, vagy a kereskedelmi politikák oka, az okai ennek. A következő öt évben valószínűleg további lassul a globális kereskedelem növekedése. Ám ahogy a gazdaság helyreáll, úgy tűnik a kereskedelem nem áll majd rá arra a növekedési pályára, mint a válság előtt volt. És a ezen túl Kínában és más felemelkedő országban a beruházások növekedése csökkent, és a, a gyári termelékenység növekedése is sorsulóban van. Ez a gazdasági oldalon mindenek. A politikai oldalon világos, hogy több országban egyre nagyobb az elégedetlenség azon csoportokban, akik úgy érzik, hogy vesztesei a modern gazdaságnak. Már a, a szabadkereskedelem több előnye jár, mint, mint hátránya, azért hátrányai is vannak, bizonyos ipari ágazatokra és dolgozókra. Ezeket nem kompenzálták megfelelően több országban, és nem kaptak megfelelő védelmet a szabadkereskedelem terjedése ellen, amelyek megkerültek szabályozásokat, vagy a munka ö, ö, körülmények és a bérek védelmét megkerülték. Az új megállapodásokkal kapcsolatosan az, az ironikus helyzet, ahogy Malmström biztos azt is elmutatott, hogy a tárgyalófelek a, a CETA és a TTIP esetében megtanulták, tanultak a múlt hibáiból, és nagyobb egészségügyi, munkavédelmi, munkavállaló védelmi garanciákat tettek be a megállapodásba, de a, a közvélemény el nem fordult, anélkül, hogy megnézte volna a részleteket. Mit tehetünk tehát a kereskedelem növekedésének gyorsítására? A a, a lassuló gazdasági növekedés a fő oka e csökkenésnek, ezzel kell foglalkozni. Tehát a nagyobb gazdasági növekedés, nagyobb kereskedelem egy pozitív kört indíthat el a termelékenység, a növekedés, a kereskedelmi növekedés irányában. Vállalatok jobb minőségi inputokat kapnak kereskedelmében, új technológiákat, folyamatokat szerezhetnek be külső piacokról. A kereskedelmi politika továbbra is releváns, jelentősen csökkenthetők a kereskedelem költségei, és ez újraindíthatja egy új globális beszállítói láncfejlődés motorját. A kereskedelem könnyítési megállapodások bevezetése révén és a dohai forduló lezárásával a WTO körében léphetünk ez irányba. A további kereskedelmi reformok a gazdaság számára a legrelevánsabb témákra koncentrálnak, a szabályozási működés, szolgáltatások komplementaritás a kereskedelmi politikában lehetnek ezek a témák, és az új megállapodások, mint a CETA, pontosan ezt teszik. Az EU belső piacán ezeket már jól sikerült elérni. És így az EU nagyon fontos példája a jövőbeli kereskedelem politika modelljeként más, a világ más régióiban az átfogó kereskedelmi megállapodások, amelyeket tárgyaltak és tárgyalnak az EU részéről, Kanadával, Egyesült Államokkal, ahogy Malmström biztos azt is említette, azt ígérik, hogy új globális sztenderdeket is létrehoznak a területeken. Végül. Ahhoz, hogy megőrizzük a kereskedelmi integráció előnyeit, a szakpolitikusok kell, hogy foglalkozzanak az ágazatok és munkavállalók panaszaival, akik eh, ki vannak téve a nagyobb versenynek, és megszenvedik azt ilyen szokpolitikák, amelyek a, a társadalmi hálózatok, átképzés, a mobilitás elősegítése lehetnek a szakpolitikai válaszok. A jó társ, kiváló oktatási rendszere és társadalmi révén Európa modell lehet mások számára abban, hogy a kereskedelmet jól menedzselni minden európai állampolgár érdekében a világot nagyon megrázta az a nagy recesszió, amit ma megéltünk át, és nagyon sokan joggal ö, mondják azt, hogy nagyon lassú a helyreállás. Ám a válasz nem az, hogy hátat fordítunk azoknak a szakpolitikáknak, amelyeket Európát gazdagá, stabilá, gazdaságilag integráltá tették. Ugyanezen politikák az elmúlt négy évszázadban egy milliárd kínait emeltek ki a szegénységből, és több száz millió embert Latin Amerikában, Kelet-Ázsiában, és még Afrikában is kiemelnek a szegénységből. Ahogy Winkler úr idézte Bob Dylan-t, én is azzal zárom, folytatom a, a idézetet, változnak az idők, mondta Bob Dylan, és azt mondta, ha a víz emelkedik, és eláztunk, bőrigáztunk, jobb úszni, mint elsüllyedni, mint egy kő a változó idők hullámain. Szerintem előre kell lépnünk, úsznunk kell, el kell kezdeni tempózni, ahogy Christine Lagarde főnök mondott a múlt hónapban az IMF International találkozóján, ékes szólóan, bár lehet, hogy vannak áramatok, amelyek szembe jönnek, most van szükség több nemzetközi együttműködésre hogy a gazdaság kihívásokat a világon kezelni tudjuk, és nem kevesebbre. Thank you very much, Mr. Franks, for your... Uh, for... Köszönjük szépen, Franks úr, előadását, illetve a jövőképet, amit felvázolt előttünk. Sokan osztozunk ebben önnel, és most pedig egy nagyon fontos partnerünk képviselőihez fordulok. Az Európai Partner Bizottság és az Európai Unió intézmények rendkívül fontos partnere ugyanis. Az OECD, Malmström biztos asszony is említette a konfliktusos területre származó ásványanyagok ügyét. Nagyon jó példa ez arra, amikor az OECD szakértelmére nagy mértékben hagyatkozunk. Ken Ash van itt velünk, az OECD kereskedelmi és mezőgazdasági igazgatóságának az igazgatója. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, Malmström biztosasszony, kollégák. Szeretnék pár szót szólni, amik talán nem az Európai Unióra vonatkoznak kizárólag, de talán relevánsak ebben a mai vitában. És különösen arra szeretnék kitérni, hogy miért van bajban a kereskedelem ma, már pedig bajban van. Aztán pár mondatot szánnék arra és hogy mit szeretnénk ezzel kapcsolatban tenni. A gazdasági érvelés, amit Jeffrey már nagyon nagy mértékben lefedett, és az IMF-beli és más kollégáink ezt már nagyon komolyan kezelték. A leghosszabb stagnáló időszakot értük át 17 év alatt. A kereskedelmi lelassulása nagyon jelentős, és minden a mértékében, mint pedig az időtartamában egyedi hosszúságú volt. Nagyon releváns ez, azért is, mert rendkívül szkeptikus a közvélemény. A választási kampányokat, elnökválasztási kampányokat, egyéb kampányokat áthatja ez a szkepticizmus, és azt gondolják az emberek, hogy a gazdasági lehetőségeket aláássa, és nem pedig megtámogatja a kereskedelem. És ismét, ahogy ezt a korábbiakban szólók is elmondták, a kereskedelem, a termelékenységünk, növekedésünk és az új és jobb munkahelyek teremtésének az egyik eszköze. A kereskedelem továbbra is meghatározza a mindennapi életünket attól kezdve, hogy milyen ételek vannak az asztalunk, odáig, hogy milyen gyógyszereket szedünk, milyen kom, ö, kommunikációs eszközökkel kapcsolódunk össze, milyen okos telefonjaink vannak. Ezek nem általánosan elérhetőek és megfizethetőek, ha nincs ott a kereskedelem. Össze tudjuk egyeztetni valahogy azt a talán érthető közvéleményben tapasztalható szkepticizmust és azt a gazdasági konszenzust, ami a másik oldalon található. Legyünk őszinték. A szkeptikusoknak bizonyos tekintetben igaza van, mert a kereskedelem előnyei nem mindenkit egyformán érintenek, és nem minden előnyt lehet azonnal érezni. Vannak veszteségek is, és ezek igen keményen tudják érinteni az embereket, bizonyos emberekre, cégekre és régiókra koncentrálódnak ezek a veszteségek, és azok, akiket leginkább érintenek ezek a hátrányok, gyakran ők azok, akik legkevesebb erőforrásra rendelkeznek, hogy tegyenek ellene. A külföldi versenytől való elszigetelés se egy országnak, az az új gondolatoktól, ötletektől, szolgáltatósoktól és termékektől szigeteli el az országban élő embereket. Ezzel költséget termelünk, illetve korlátozzuk a magánberuházást, az új növekedést és a bevétel lehetőségeit. A gazdasági konszenzus felének is gyakran igaza van, mert a nyílt gazdaságok gyorsabban növekednek, mint az ártak. A fizetések és a munka körülmények általában jobbak azon cégeknél, amelyek kereskednek, mint ott, ahol nem kereskednek. A kereskedelem több száz millió embert rántott már ki eddig is a szegénységből. De ugyanakkor helytelen úgy tenni, mint hogyha a kereskedelmi politika önmagában kedvező lenne mindenki számára. Bár odafigyelünk a munkahelyteremtésre, a környezetvédelemre, arra, hogy a családok megpróbálnak szor, szűk költségvetésből kijönni, el kell ismernünk akkor azt is, hogy a kereskedelem csak akkor tud mindenkinek segítségére lenni, hogyha a strukturális politikákkal a kormány lehetővé teszi, hogy az egyenlőtlenségekre reagáljon. Ez rugalmas munkahelyek, munkaerőpiacot, szociális védelmet, fizikai infrastruktúrát jelent. A kereskedelem politika önmagában egy vákumban nem létezhet, hanem a belpolitikák szövetének egy szála kell, hogy legyen. A kormányok sok mindent tehetnek. Jeffrey már beszélt a gazdasági eszközökről, amelyek rendelkezésünkre állnak, makroszinten monetáris politika. Nem tudom, hogy tudunk-e még többet tenni sok országban. Még van olyan adórés, amit fel lehetne használni arra, hogy produktív munkahelyteremtő növekedést próbáljanak elérni vele, de a kormányok mást is tudnak tenni. És két dolgot szeretnék ezek között említeni. Nem kell választani, sőt, mind a kettőt el kell végezni. A kormányok, és egyébként ez is elhangzott már, sürgetőbb hangsúlyt tudnak tenni arra, hogy csökkentsék a szükségtelen kereskedelmi költségeket, amelyet a szakpolitikák jelen pillanatban nagyon gyakran az egyénekre és a cégekre is kirónak protekcionista intézkedésekkel például, vagy a hatékonytalan vámeljárások csökkentésével, ami nagyon sok határa jelen van. És akkor ezzel a mm, nagyon támogatott szektorokat tudjuk csökkenteni, illetve a határokon aránytalanul szigorú intézkedéseket is lehet csökkenteni egy sorszolgáltatási szektorban. Ugyanakkor belpolitikai reformokra van szükség, amelyek reagálnak azokra a konkrét lehetőségekre és kihívásokra, amelyek az egyes országokban léteznek. Az összetevők relatíve jól ismertek. A recept azonban minden esetben más. Az ország jellegzetességeitől függ. Bizonyos esetekben a hangsúly arra kerül, hogy a dolgozók, a a cégek kapacitását növeljék az új helyzetre való reagálásban készségek infrastruktúra javítása révén. Máshol a prioritás inkább az átmenetben való segítségnyújtás, a szociális segítségnyújtás, tréningek. Az, hogy a családokat segítsék az alkalmazkodásban az új helyzethez. Ezek olyan intézkedések, amelyekre szimultán van szükség. És ezeket az intézkedéseket mind meg lehet hozni nemzeti szinten, de a kormányok megpróbálhatják, és egyébként meg is teszik, az, hogy regionális, többoldalú, sokoldalú kereskedelmi és gazdasági megoldás állapodásokat hozzanak tető alá. Ezekre szükség van azért, hogy az átláthatóságot, az előreláthatóságot és a bizonyosságot növeljék a beruházók számára, de azért is fontosak, mert így a résztvevők számát növelik, és ezzel a potenciális előnyöket ki tudják terjeszteni szélesebb körre. Az átfogó kereskedelmi és gazdasági partnerségek és megállapodások számos közvéleményben uralkodó aggályra tudnak úgy reagálni, hogy a kiegészítő nem kereskedelmi jellegű szakpolitikákban ellensúlyozzák az ezeknek a hátrányos hatását. Ahelyett, hogy a kereskedelmet megpróbáljuk akadályozni ma, inkább mint valaha egy progresszívabb, befogadóbb koherensebb csomag felé kell elmozdulnunk, amelyben a kereskedelem, a beruházás és a belpolitika magasabb és befogadóbb növekedésre tud vezetni, és jobb munkahely lehetőséget tud biztosítani több emberek számára. A legjobb az multilaterális módon ezt elérni, a WTO-n keresztül, plurilaterális és regionális ambíciókra is szükség van, ezzel kapcsolatban is láttam sikert, például a CETA, amire már az előttem szólók is utaltak, de a kormányok nemzeti szinten is felléphetnek. Az, hogyha nem tud valaki annyira gyorsan haladni, mint ahogy szeretne nemzetközi szinten, nem ok arra, hogy otthon hatékonytalan politikákat vezessen be. Itt most abba is hagynám. Köszönöm szépen a szót. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Ezek után pedig a képviselők felé fordulok, hogy feltegyék kérdéseiket, illetve észrevételeiket. Először a koordinátorokat hallgatjuk meg, ahogyan az lenni szokott. Szeretnék meggyőződni arról, hogy elég idő jut majd arra, hogy a panel tagja is reagáljanak, ezért azt javaslom, hogy minden hozzászólás legfeljebb két perces legyen. Először a Népát részéről Christopher Fielner következik. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon fontos vita nehéz időkben, főleg miután úgy gondolom, hogy ez egy globális kihívás, a nacionalizmus, illetve a protekcionizmus erősödésével kapcsolatban. Marco Rubio egyszer azt mondta, hogy Donald Trump beszélt arról, hogy Donald Trump milyen lesz. Nos, kérdés, hogy hogyan lépünk fel, hogy vajon küzdünk a, ezen elképzelésekkel szemben, vagy megpróbáljuk a különböző témákat népszerűsíteni. Gyakran az a benyomásom, hogy a globalizációt hibáztatjuk az egész világon mindenért, holott ez nem feltétlenül állja meg a helyét. Az én szemszögemből nézve nem tudom, hogy mindaz, amiről ma vitázunk, ez nem, nem, -e egy, nem e inkább a monetáris politikához kellene, hogy kapcsolódjon, illetve annak az elosztási problémáiról, mert a monetáris politika sem olyasmi, amiről az emberek szavaznak. Ugyanakkor a kereskedelmi politikáról igen, nekünk politikusoknak talán jobb volna a monetáris politikát előtérbe helyeznünk, és fokozottabb figyelmet szentelnünk ennek. Jó volt hallani ugye, hogy az Európai Unió a kereskedelmi politika szempontjából élvonalban áll az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal, ugyanakkor jelenleg aggaszt egy kicsit, hogy ha már annyira elől jártunk. Nem lehet, hogy az egykor hangoztatott jó gondolatainkat félúton otthagytuk. Annyira mélyek és annyira átfogóak a megállapodások, hogy már nem is igazán tudjuk követni őket. Túl bonyolultak a megállapodások. Mi a következménye a globális menetrend szempontjából annak, ha az Európai Unió úgy dönt, hogy egy kicsit jobban korlátozza ezeket a megállapodásokat, ezek tartalmát, és globálisan látjuk, hogy a szegénységet, az abszolút szegénységet drámai módon sikerült csökkenteni, de minden országban ugyanez a tendencia figyelhetően meg. Köszönöm szépen. Most pedig az SND részéről David Martin következik. Köszönöm, elnök úr. Ahogy többen elmondták, a kereskedelem ellenes retorika gyakorlatilag globalizáció ellenes retorika az egyik dolog, ami miatt az emberek a globalizációt bírálják, az az, hogy látják, hogy a, az adózás kikerül a tagállamok hatásköréből, ugyanakkor senki sem gyakorol ellenőrzést e fölött, vagy a határon átnyúló tevékenységekről is ez elmondható. A kereskedelempolitikai megállapodások ezek a problémákat tudják kezelni, vagy inkább csak a kereskedelempolitikai kérdésekre kellene összpontosítanunk. Másfelől pedig Bronner úr említette hogy gyakran hosszúra nyúlnak a tárgyalások, és talán emiatt feláldozzuk ezeknek az értékét, de gyakran, ha mondjuk öt és fél évet vesz igénybe egy kereskedelmi megállapodás tárgyalása, kérdés, hogy ennek mennyiben a tartalom az oka, és mennyiben az, hogy nehézkes és lassú a folyamat. egyetérte azzal, hogy a CETA-nak a vallon vonala aláássa-e esetleg a megállapodást. Volnának még más kérdéseim is, de az utolsó, amelyet szeretnék feltenni, igazából kettőt szeretnék feltenni, a Fülöp-szigetek. Hagyjuk-e abba a Fülöp-szigetekkel a tárgyalásokat, tekintettel arra, hogy még mindig egy olyan kontinensnek tartjuk magunkat, amely a kereskedelmi megállapodások során az elveket szem előtt tartja, és a Fülöp-szigetekkel ezért nem folytathatjuk ezeket így a tárgyalásokat. És mivel Trumpot nem említette még senki, hogyha tényleg beváltja azt, amit Kínával kapcsolatban ígért, akkor tudjuk-e kezelni ezt a helyzetet a kereskedelem szempontjából. Köszönöm szépen. A konzervatívokhoz fordulok, és Stalvati úr következik. Köszönöm. Közgazdászként számomra meglepő, meglepő számomra közgazdászként az, hogy a, fej, a szabad kereskedelem, illetve a piac nyitás most úgy tűnik, hogy teljesen más megvilágításba kerül. Egy vitathatatlan mondatot a politika most vitat. Éppen ezért érdekes volna megállapítani, hogy honnan származik ez. Lehet, hogy azzal magyarázható, hogy gyakran a szabad kereskedelem előnyeit kidomborítottuk, anélkül, hogy kijelentettük volna, hogy ez adott esetben nehézségekkel is együtt járhat, hiszen a szabad kereskedelem piacnyitást jelent, a piacnyitás pedig több versenyt, a több verseny pedig keményebb versenyt, termelékenységet is, de ugyanakkor csőd eljárást is jelenthet. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenki számára nyereséges, hanem csak azok nyernek vele, akik a politikájukat a szabad kereskedelemre élezik ki. Az adópolitikára is vonatkozik ez, a monetáris politikára. Mindennek komoly szerepe van, ezt meg kell jegyeznünk. És amit gyakran megállapítok a politikusainknál, ezt közgazdászként el kell mondjam, az az, hogy az illetékesek szakértelme azért nem annyira kiemelkedő azok esetében, akik a tárgyalásokat folytatják. Emlékszem a CETA-val kapcsolatos vitára, amelyet Strasbourgban lefolytattunk, Lamberts úr társelnökként, a zöldek társelnökeként azt mondta, hogy a vallonok nem, ha vannak nemet mondanak, az azt jelenti, hogy igent mondanak Európára. Hát azért ez elég sajátos, hogy egy kis tartomány egész Európát megváltoztathatja, vagy például Löpen asszony, aki azt mondja, hogy egy egyetem kiszámításai alapján, becslései alapján a munkanélküliség növekszik. Bizonyos modellek alapján senki sem állíthat fel pozitív vagy negatív eredményeket, de úgy tűnik, hogy többen képviselik ezt a nézetet itt a teremben is. Igazából számomra nem létezik egy alapvető ellentmondás a zöldek és Marine Le Pen érvelése között. Gyakorlatilag ugyanazon elv mentén érvelnek, és mindjárt le is zárom elnök úr, de azt kell mondjam, hogy ez feltűnt, és ezt szerettem volna itt megosztani önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen a liberálisok részéről Sák koordinátor. Köszönöm szépen. Nagyon időszerű ez a vita most, és ezt úgy mondom, hogy sötét fellegek borítják be most az eget. A globalizáció egy nagyon széles körű kérdéskör, és nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy fel tudjuk-e tartóztatni a globalizációt, nem hiszek ebben. A kérdés azért sokkal inkább az, hogy hogyan szeretnénk alakítani, milyen felelősséget vállalhatunk, milyen szabályokat, milyen szabálykeretet alakíthatunk ki, amely reális, és amely valóban hatékony lesz. A vita során, az eszmecserék során gyakran gyakran eltúlozzuk a félelmeket, vagy a reményeket, és azt, hogy ki az, aki képes a változásokat véghez vinni. A kereskedelmi szabályok lehetnek modernek, és mivel mi az embereket képviseljük, ezt meg kell mondanunk, de azért különbséget kell tennünk azok között is, akik szeretnének leülni az asztalhoz, újfajta kompromisszumokban akarnak részt venni, vagy akik egész egyszerűen csak fel akarják robbantani ezt, ezt a rendszert. Úgyhogy körbe kell néznünk, és ezt határozottan mondom itt, ebben a teremben és a parlamentben, mert mindannyiunkat felelősség terhel, a nemzeti kormányok, a nemzeti parlamentek esetében is ez elmondható persze, de meg kell néznünk, hogy mit tehetünk mi, nehogy esetleg olyan üzeneteket küldjünk, amelyek nem realisztikusak, vagy esetleg tüzet szítunk, hogy ott nem is ez a szándékunk. És azt is ki kell emelnünk, hogy mi forog kockán, globális szempontból, és ezek azok a kérdések, amelyeket én szeretnék az előadókhoz intézni, mert szerintem a bevezetőjük nagyon hasznos volt. Ha a kereskedelem már nem az EU hatáskörébe tartozna, három évvel vagy négy évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, hogy eznek a kérdése akár felvetül. Mit gondolnak a, mit gondolnak a résztvevők az EU viszonylagos verseny helyzetével kapcsolatban, ha az Európai Unió nem kötne további kereskedelmi megállapodásokat, hogyan befolyásolná ez a versenyképességünket, és hogyan hatna ez a belső piacra, hogyha a különböző tagállamok függetlenül önként önmaguk tárgyalnának ilyen megállapodásokról. És ha esetleg kitérnének még erre a kérdésre, más megállapodásokról hogyan tudnánk tárgyalni, hogyan tudnánk bevetni a gazdasági súlyunkat, például a digitális jogok, vagy a munkaügyi jogok, vagy a nyitott társadalom és gazdaság egyéb aspektusai szempontjából. Thank you very much and now for the, for the... Köszönöm, és most a GUA nevében Helmut Scholz parancsolj. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon aktuális vita résztvevői vagyunk, és köszönöm az inputokat eleddig, amely elhangzottunk, de kicsit mélyebbre kéne ásnunk szerintem. Úgy gondolom, fel kell tegyük a kérdést, hogy a globalizáció és a kereskedelem ugyanazt jelenti-e? Mert azt mondjuk ugye, hogy olyan kereskedelmi politikát kell létrehozzunk, amely révén a globalizációt alakítani nem tudjuk. Szerintem a globalizáció egy, egy, egy objektív folyamat, mi erre csak reagálni tudunk azon politikai ö, és társadalmi fejlemények, amelyek a termelés, fogyasztás diktál, ezek adottak a társadalomban. Ezeken, tehát ezek összefüggéseken el kéne gondolkoznunk. Nem akarok azonban itt a nagy összefüggésekbe bonyolódni, hanem két kérdést tennék fel. Egyrészt a növekedés, amelyről beszéltek. Legtöbben ennek azt számára azt nem jelent a, a személyes jólétébe semmiféle növekményt. Sőt, sokan vesztenek, veszítenek ebben a folyamatban a kereskedelmi politika végrehajtása során. Egyre inkább azt látják, hogy, hogy a szupergazdagok tőkéje növekszik, és a, úgy tűnik, hogy a, ezt a félelenséget erősíti a globalizáció az alternatíva. Szerintem a, a méltányos kereskedelem, a fair trade volna, tehát azon foglalkozási modellektől vissza kéne lépni, amelyek, amelyek folyamatosan teszik az elszegényedését a termelőknek. És a jelenlegi intézményi struktúra ugyanakkor a, a stratégia révén is nem csak, hogy csak megengedi a, a, a méltányos kereskedelmet, hanem támogatja eléggé olyan feltételrendszerrel, amelyek révén az értékláncban a fair trade valóban megvalósulhatna, a különféle standardek, szabályozások és korrupciós körülmények ugyanak ezt akadályozzák a különféle országokban. A nemzetközi koncerneket is beleértve. Tehát a nem méltányos kereskedelem a norma, ebből adódik a kérdés, hogyan tudjuk és lehet munkra ezen változtatni. Tudom, hogy régóta beszélek. Ám a demokratikus aspektust illetően úgy gondolom, nem, nem magyarázni kéne, hanem képviselni az emberek érdekét, akiket, akik megválasztottak. Tehát nem magyarázni és figyelemmel kísérni kell a dolgokat, hanem aktívan megjelenteni az emberek nézeteit és akaratát. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Valóban jó gondolat volna, hogyha két percet ehhez tartanánk, betartanánk, mert szeretnénk meghallgatni a válaszokat is. Következő zöldek részéről Buchner kollega. Köszönöm. Igaza van, biztos szony, az EU bír kizárólagos hatáskörrel a kereskedő megállapodások körében. A 207-es cikk és az EUMS is meghatározza ezt. Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a keres kereskedelem megállapodásokat kell így megkötni, ami viszont az új átfogó keres megállapodásokat illeti, ott névleg más a helyzet. Ezek beavatkoznak a tagállamok demokratikus struktúráiba és jogrendszerébe. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a CETA volt egy ilyen példa, ahol a szabályozás együttműködésről szóló fejezet a döntést a jogszabály alkotás körében csökkentette a tagállam joghatóságát. Sőt, volt egy olyan szó hogy benne, hogy ez szükségtelen. Lehet persze vitatkozni ennek értelmezéséről, hogy vajon a jogi, amerikai jog szerint értelmezzük-e, amely teljesen más, mint a német jog ebben, ám ettől függetlenül, ami ebben döntő, hogyan értékelik majd a választott bíróságok mindezt. A választott bíróságok pedig, jól tudjuk, hogy teszik ezt, a választott bíróságokat megreformálták az International Court System szerint, ez jelentős javulást hoz, ám legyünk világosak abban is, hogy ez a rendszer továbbra sem elégíti ki azokat a követelményeket, amelyeket bizonyos emberi jogi konvenciók meghatároznak egy bírósági függetlenség átláthatóság szempontjából. Tehát csak javítani van még itt is, és még egyszer hangsúlyozom. Ez az új kereskedelmi megalapodás megváltoztatja a demokratikus és jogi struktúráját egy-egy tagállamnak. Itt ezen változtatni kell, hogyha nem akarjuk az utcán látni a tömegeket tüntetni. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Még hatan kértek szót és ezzel most a felszólók listáját lezártnak nyilvánítom. Wolfgang kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok a mai délután megszervezéséhez, ami rendkívül aktuális lett. A globalizáció fontosságát újraértékelhetjük. Számunkra nagyon fontos, a szabályozás, de az is, hogy a piacokat Európán kívül is keresünk. Hogyha növekedést szeretnénk és foglalkoztatást növelni, akkor növekedő országokat kell keresni, vagy a G8-akkal kell jobb öm, együttműködést kialakítanunk, és ezért most gyorsan gratulálok is a biztos asszonynak a CETA véglegesítéséért ezek nélkül, ilyen megállapodások nélkül nem tudunk nyerni. A szabadkereskedelmi szerződések, a szabadkereskedelem önmagában is globális olyan rendszert hoz létre, amivel szabályozzuk a kereskedelmet, védjük magunkat a szabályok által, kölcsönösséggel, egy olyan környezetet teremtünk a vállalkozásaink számára, ami megközel, megkönnyíti a más piacokhoz való hozzáférést, tehát nem az elvadult liberalizmust jelenti. Sajnálatos módon azonban úgy tűnik, hogy a kommunikáció csatáját sorról sorra veszítjük el. Karikatúrákkal vernek meg minket. Három kérdésem van a jelenlegi aktuális érdésekkel kapcsolatban. Mi lesz most Donald Trump győzelme után? Persze meglátjuk majd, hogy van a kampányban alkalmazott nyelvezet és a realitás között különbség. Például azt mondta, hogy a WTO-ból ki fognak lépni, és nagyon protekcionista intézkedéseket fog bevezetni, de meglátjuk, hogy ebből így valósul meg. A második kérdés. Mm, szisztematikusan konzultálunk a nemzeti parlamentekkel. Ez persze fontos, de lehetséges, hogy egységesebbnek kéne lennünk az egyhangúságot ö, újra kell gondolni. A harmadik, Kínával kapcsolatban szintén még várjuk a részleteket, de ez is egy nagyon fontos téma, a mi menetrendünkben is szere, ö, szerepel, a bizonyíték terhének a megfordítása. Rodríguez köszönöm szépen, és én is örülök ezen ülés megszervezéseért, és nagyon érdekes előadásokat hallhattuk. Azt hiszem, hogy a globalizációval kapcsolatos vita hosszú távú, és nem a protekcionizmus jelenti a választ, de a kereskedelem politika egy olyan eszközé vált, amely által jobban azonosítani lehet a, azt, hogy milyen fenyegetések leselkednek az állampolgárokra globalizáció idejében. Úgy gondolom, hogy a jogos és észszerű agályokra csak úgy tudunk megfelelően reagálni, hogyha koordinálni tudjuk a nemzetközi és a nemzeti politikákat. Az előbb hallhattunk erről eh, Brauner úrtól, nem lehet eh, a kereskedelmi politikát okolni olyan dolgokért, amelyekért nem felelős, de az állampolgárok gyakran a politikusokat, az intézményeket eh, hibáztatják, azért, mert nem képesek a problémáikat megoldani. És véleményem szerint és ezért szeretném az önök véleményét is megismerni, hogy hogyan tudjuk ezt a koordinációt valóra váltani, figyelembe véve a különböző felek hatáskörét. Például, ami, amit a biztos asszony is említett, a nemzeti parlamentek és a tagállamok hogyan kapcsolódhatnak be jobban ebben a folyamatban. Nem lehet, hogy a nemzeti parlamentek vagy az Európai Parlament sem ismerhessék meg egy tárgyalási mandátum tartalmát egészen addig, amíg a tanács nem dönt egyhangulag arról, hogy ez az információ megismerhető legyen. Nem lehet, hogy a nemzeti parlamentek ne tudják követni a tárgyalások folyamatát, hiszen a parlamenteknek ebben szerepet kellene kapniuk, sőt ezt kötelezővé kellene tenni, hogy minden tárgyalási forduló után tájékoztatást kapjanak és mérlegelni tudják a kereskedelmi politikát, és az európai intézmények illetékesei is el kell, hogy menjenek a nemzeti parlamentekhez. Úgy gondolom, hogyha ha nem tudjuk valóra váltani azt, hogy munkahelyeket teremtsünk, és az emberek életszínvonalát javítani tudjuk, hogy jobban éljenek, mint szüleik, és jobb, még jobb életkörülményeket tudjanak biztosítani gyermekeiknek, hogyha az összes többi politika nem segít a nagyobb versenyképességhez, így ezt nem fogjuk tudni elérni. Köszönöm szépen, Sean Kelly kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm az előadóknak is, mert nagyon fontos ez a vita, különösen ma. Először is Malmström asszonyhoz csatlakoznék. A CETÁT hét hosszú év után végre sikerült tető alá hozni. Nagyon komoly tanulságokat kell levonni ebből, és ezzel kapcsolatosak lennének a kérdéseim. Hogyha a tárgyalók az Európai Unió részéről a bizottság képviselői, a tagállamok és azok a tagállamok, amelyek tárgyalt, amelyekkel tárgyaltak, jó munkát végeztek az állampolgárok számára, hogy növeljék a kereskedelmet, és így több munkahelyet teremtessünk, akkor hogyan lehet az, hogy ez a kötelezettségvállalás különösen a CETA-val és a TTIP-vel kapcsolatban nem olyan módon kerül bemutatásra, vagy mégiscsak olyan módon kerül bemutatásra, mintha az emberek ellen, a jövő ellen hatna, ártalmas lenne az állampolgárokra. És hogyan tudjuk ezt megfordítani? És amikor új megállapodásokról kezdünk tárgyalni, akkor azt az üzenetet jutassuk el, hogy ez az országoknak és az állampolgárnak az előnyére származó kereskedelmi megállapodás lesz. Ebben a vitában, az első vitában veszítettünk. Most meg kell fordítani a következő. Trump úr korai nyilatkozatai a kereskedelemmel kapcsolatban. Ha ezeket meghallgatva, hogyan tudunk a ttip kapcsolatban most tovább lépni, ha egyáltalán erre van lehetőség? Köszönöm szépen, Morel kolléga kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy ez a vita ma bonyolódik le, hiszen különben gyakorlatilag összeomalhattunk volna az amerikai elnökválasztás után. Azonban a szabad kereskedelem az egész amerikai kampány egyik központi eleme volt. Az amerikaiak tudják, hogy a rosszul végig tárgyalt megállapodások mindenki számára milyen katasztrofális eredményekkel jártak, ezt még a mexikóiak is tudják. A mi kampányunkban, a választási kampányainkban is felmerülnek ezek a kérdések. Mi, mindig vannak nyertesek és vesztesek. A probléma az az, hogy sokkal több a vesztes, mint a nyertes, és a nyertesek mindig ugyanazok. Ez normális, hogy ez bizalmatlanságot szül. A bizalmatlanságról már sokat beszélünk, Malmström asszony is változást akar látni a területen, de már évek óta teljes az átláthatóság teljes hiányában tárgyalták végig a szabadkereskedelmi egyezményeket. És ebből az emberek azt a következtetést vonják ki, hogy tényleg van valami rejtegetni való. Hogyha nem tudunk forradalmian változtatni az átláthatóságon, akkor nem fog a jelenlegi helyzet megváltozni. De Gucht úrhoz képest Malmström asszony is nagyon határozott, de ezen túl kell lépni, és nem csak a tárgyalókat, a technikai szakértőket, a, a civil szervezeteket kell bevonni, hanem az embereket is, a parlamenteket, hogy az emberek konkrétan lássák, hogy mi történik. És a következő dolog, nézzük meg a tiszát. Ez az utolsó, amit szeretnék felvetni. Szerintem a szabad kereskedelemet eléggé dogmatikusan tekintjük. Kollégáimat is hallgatva azt hallom, hogy a kereskedelmi magában létezik. Nem. Egy megállapodás az lehet jó vagy rossz, függően attól, hogy mi, hogyan zajlottak a tárgyalások, és mit sikerült elérni, de legyünk mindig pragmatikusak. Igen, persze védeni kell magunkat, de ez nem protekcionizmus, ez nem nacionalizmus. Az alapérték, hogy védjük magunkat, és amikor vannak kereskedem védelmi eszközeik, akkor persze a tanácsban nem értem, hogy hogy lehet, hogy még mindig vannak olyan országok, hogy mi legyünk az idióták a, a falu bolondja, csak azért, mert védeni akarjuk magunkat. Köszönöm szépen! Pibax kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk a kereskedelmi politikán ma, az Egyesült Államok elnökválasztása után számunkra sokkoló volt az eredmény, és néhányunk számára sajnos óriási győzelem. Ami a kereskedelmi politika fejlődését illeti. Kérem a panelistákat, hogy gondolják végig, hogy hogyan látják az Európai Unió jövőbeli kereskedelempolitikát, hogyan tudnánk ezt sikerre vinni. Azt gondolom, és még mindig hiszek benne, hogyha talán szíveskednének elgondolkozni rajta, hogy a politikai és nem jogi politikai döntés. Ez a bizottság részéről, hogy a CETÁT politikai hibának nyilvánítsa. Azért az én véleményem szerint azért politikai hiba, van, mert az volt a mögöttes érv, hogy a CETA ért jobb politikai csatát kell vívni, mert hogy ez jó célt akar elérni. De nagyon sok nemzeti politikus nem akart otthon ebben a vitába belemenni, és nem akarta otthon azt az elvileg jó és fontos dolgot megvédeni az ő saját országában, a saját parlamentjében. A populisták ö, lettek tehát a vezér egyéniségek ebben a vitában. És most nem is mondom, hogy melyik országokról van szó. Többet kell konzultálnunk a nemzeti parlamentekkel, mondjuk mindig. Persze a nemzeti parlamentek az embereket képviselik, de mi is az embereket. Én konkrétan a saját országom állampolgárait képviselem, és nem vagyok semmivel se rosszabb, mint bármelyik nemzeti parlamenti képviselő. Ha azt mondjuk, hogy a nemzeti parlamenteket a kereskedelmi politikával kapcsolatban ki kell kérni a véleményüket, akkor most nem ugyanazt a kártyát játszuk ki az emberek ellen, amelyel az Európai Uniót akarták felépíteni? Ugyanaz a játszma, ugyanaz az irány. Mi az önök jövőképe ezzel kapcsolatban? Thank you very much. Köszönöm. Alessia Moszka, következő hozzászóló. Köszönöm a lehetőséget. Több hozzászóló elmondta, és én is csatlakozom ehhez a gondolathoz, hogy a kereskedelem politika nem az egyetlen oka az egyenlőtlen, társadalmi egyenlőtlenségeknek. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a kereskedelmi politika nem csak előnyökkel bír, illetve az előnyök nem egyenlő módon kerülnek kiosztásra a társadalomban. Újra és újra megpróbálunk persze szembenézni ezeken a egyenlőtlenségekkel, olyan intézkedéseket vezetve, amelyek célja az, hogy áthidalja a társadalmi különbségeket, elfogadottabbá téve a kereskedelmi politikát a társadalom egésze számára. Hogyan volna lehetőség egy ilyen gyorsabb változó világban, kérdezem én, hogy ex ante előre megbecsüljük, milyen ágazatokra, milyen hatással, és milyen földi területekre milyen hatással van egy-egy kereskedelmi politikai intézkedés, és melyek azok, amelyek leginkább negatív hatással lehet egy kereskedelmi megállapotás, ágazat vagy földi terület. Ugye a hatástanulmányok elméletleg szólnak erről, de nem elégségesek, és nem, nem eléggé képezik le a tényleges valóságot, mutatja a tapasztalat. Hogyan lehet az, hogy egyes tagállamokban végrehajtanak olyan intézkedéseket, amelyekkel kiküszöbölik a globális negatív hatásait, máshol meg nem. Ugye az európai intézmények kellene, hogy támogatást nyújtsanak azért, hogy összehangolják ezeket az intézkedéseket, és egy aktív intervenció valósul meg a tagállamok részéről, kiküszöbölve a negatív hatásokat. Uh, Köszönöm, mielőtt a vendégeinkhez fordulnék, mondom, hogy a Twitteren is kaptunk kérdéseket, Bent Lange elnök úr fog ezeket tolmácsolni. Blokkokba szedtem a kérdéseket. Ranner úrtól kérdezik, hogy, nem a, hogy a WTO nem ássák elő a nagy vállalatok érdekei. Aztán a kereskedelmi megállapodások hatása eléggé korlátozott. Nem volna jobb multilaterális szintre koncentrálni? Különösen a két azon megállapodások problémájának fényében, hogy ilyen sokáig tart őket megtárgyalni. Harmadsorban nem érdemes mezőgazdasági termékeket utaztatni világszerte, szállítani, helyett, hogy helyi terméket fogyasztanának az emberek gazdasági hatékonyság, fenntarthatóság szempontjából. És Cecília, néhány kérdés önnek, vagy neked, az érték alapú kereskedelem tárgyában, meg az emberi jogok kérdései tárgyában, Üzbegisztán gyapot ügye például, Irán és az emberi jogok, illetve a szólásszabadság támogatása vagy nem támogatása. Törökország és Pakisztán tárgyában merültek fel ezek a kérdések. So it is, uh, it... Tehát nem egyszerű válaszolni, különösen akkor, hogy kb. 5 percet kap minden válaszadónk. Először Cecilia Malmström kereskedelmi biztos kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr igyekszem azokra válaszolni, amelyeknek én voltam a címzetje. Úgy éreztem, van értelme, David, hogy foglalkozzunk a korrupcióval a kereskedelmi megállapodásokban. A TTIP ügyében is fölmerült az amerikaiakkal tárgyalás során. Van tehát értelme ennek a gondolatnak, hiszen ha jó szabályok, átlátható rendszer érvényesül, az önmagában segíti a kereskedelmet. Az adó elkerülés témája már trükkösebb dolog, hogy ezt hogyan tehetjük be kereskedelmi megállapodásba. Szerintem erre vannak jobb fórumok, mint egy kereskedelmi megállapodás. De az állampolgárok dühét persze értem. Nem csak az adó elkerülés, meg csalás, meg a Panama ö, Pfizer ügyek látám. Fülöp-szigetek és ESP+ plusz missziót fogunk kiutaztatni, azt hiszem jövő héten a Fülöp-szigetekre, mert aggasztanak bennünket az ottani fejlemények várjuk, milyen eredménnyel zárul ez a misszió. Reméljük, hogy a fülöpszigeti hatóságok visszajeleznek majd. Amerikai vámok. Hát ez egy hipotetikus kérdés, talán a VTO barátunk jobban tud válaszolni erre. Aztán a kereskedelemet illető kérdésre válaszolva, a kereskedelem évtizedek óta EU kompetenciá. És az EU nagyon sikeresen ha jól tudom, 40 kereskedelmi megállapodást kötött meg, azért, mert az EU olyan súlyjal tud tárgyalni, amely meghatározó lehet. E, ha, ha ezt a hatáskört elvennék, és tudom, egyes tagállamok szeretnék egyes részeit, vagy az egész kereskedelmi politikát nacionalizálni, ez szerintem pusztító hatással volna az EU-ra, nem csak azért, mert elveszteném az állásomat, valamit csak találnék, hanem a teljes belső piac ereje rendülne meg. Holott ez vonza ide a partnereinket, és ez nagyon rossz lenne a kereskedelmi megállapodások minősége, egész jólétünk szempontjából, meg sok egyéb oknál fogva is. A kereskedelmi megállapodások, mint mondtam, EU hatáskörbe esnek, tehát a tagállamok és az Európai Parlament kell, hogy megállapodjanak. Persze, van abban konfliktus, hol van az európai kompetencia határa a tagállami kompetenciával szemben, és a Lisszaboni szerződés nem kristálytisztán fogalmaz, ezért sokszor kell, többször kellett, például a Szingapur ügyben a bírósághoz fordulni a, a bizottságnak. Sajnálatos, hogy pont a szingapúri megállapodás a szimbóluma mindennek a, a jogvitának. Reméljük azonban a bíróság rendbe teszi majd ezt, és elhatárolja a hatásköröket. Persze itt politikai támogatásról is szó van, hiszen sok tagállam még még a mandátum megtárgyalása előtt már megkérdelezi ezt. Holott úgy gondolom tehát, hogy pénteken a, a kereskedelmi miniszterek tanácsa ülésén, a CETA értékelésében felmerül ez majd. Egyes partnereink megkérdezték, hogy lehet-e Európával végül is ilyen hosszú tárgyalás után megállapodást kötni, megbízható partnere az EU végső soron. tehát kitöltik. És itt a nemzeti parlamentek szerepe is fontos, mert Public Sur önnek mondom, hogy a parlamenteket persze be kell vonni a folyamatban úgy, hogy otthon is folytassák ezeket a vitákat. Bevezetőmben elmondtam, amelyet érdek megérkezett volna a tagállamok. Meg kell nyissák a parlament előtt mindezt, Miért jó az országnak, miért jó a lakosoknak az, hogy megállap, a, a tárgyalásokat a EU szinten egy bizonyos országgal. Tehát egy inkluzív vita folyamatról lenne szó, mi erre törekszünk, bevonva a nemzeti parlamenteket, meg a civil társadalom képviselőit, meg több meg a társadalmi érintetteket. És arra bátorítjuk őket, hogy tagállami mini hatástolmányokat végezzenek, hogy megvizsgálják, hogy a tagállami szinten melyik uh, terület, illetve melyik uh, ágazat látja előnyét, illetve esetleg hátrányát a megállapodásnak, és ezt rendszeresen el kell végezni, hogy teljes körű képet nyerjünk. Erre bátorítjuk a tagállamokat, egyesek csinálják, mások nem. Ez tehát párhuzamosan folyik. Ez egyes szakpolitikák révén hogyan lehet a potenciális veszteseket megvédeni már a kezdetétől. a TTIP jövője. Ki tudja? Technikailag a jelenlegi kormányal tárgyalunk, az év végéig fel kell mérni, hol állunk, hol zártuk le, és hol nem a fejezeteket. Aztán lesz egy természetes szünet, hogy ez meddig tart, az nyilván az új amerikai kormánytól függ. Egyáltalán akarja folytatni a tárgyalásokat? Nem tudjuk. Őszintén szóval nem tudunk. Mindenképpen minden szempontból értelmes dolog, hogy az EU és az e USA megállapodásokat kereskedelmi politikáról. Sokan támogatják az ország mind a két oldalán ez, de egész pontosan mikor, hogyan megy tovább, nem tudom. Utolsó kérdés. Szerintem kereskedelmi megállapodások önmagukban nem tudnak megoldani emberjogi problémákat. Persze, hogy nem. Ám ha kombináljuk egy stratégiaibb külpolitikával, például az Aid for Trade és külpolitikai, illetve támogatáspolitika eszközökkel, és a Juncker Bizottság ebben a keretben igyekszik dolgozni, akkor ott komoly szerepe lehet annak, hogy a fenntartó fejlődési, munkavállalójogi, emberjogi elemeket is beépítünk a kereskedelmi megállapodásba, ám egy szélesebb körű platformban kell ezt megvalósítani, hogy betarthatóak legyenek, és rá tudjuk venni partnereinket ennek betartására. Persze fel is lehet függeszteni megállapodást, A egészében fontos, hogy azon általános érték támogatási keretbe illeszkedjenek, amelyet vallunk, ám abban legyünk, ne legyünk naivak, hogy egy diktatúrát meg tudunk változtatni pusztán kereskedelmi megállapodás révén. Azt hiszem, hogy a nekem szünet kérdésekre válaszoltam, elnök úr, és köszönöm a vitát. Nagyon sok tanulságot tudunk levonni a legfrissebb fejleményekből, és az INTA körében, meg másról is vezetőn kérni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Commissioner, thank you. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, hogy az Európai Bizottság hangjaként beszélt ma délután ezekről a kereskedelmi politikai kérdésekről. Természetesen számítunk arra, hogy visszajön hozzánk és folytathatjuk majd ezt a vitát. Most pedig a VTO részéről Karl Brauner következik. Köszönöm szépen. Fjellner úr vetette fel azt a kérdést, hogy mi történik, ha az EU egy modernebb, átfogóbb megközelítése során elmozdul a vto tól amely eddig él, a harcos szerepet töltött, legalábbis én így, értett, így értettem ezt a kérdést. Én európaiként nagyon örülök annak, hogy milyen szerepet tölt be az Európai Unió a WTO-n belül, mert a különböző trendeket alakítja, és aki élvonalban van, aki élvonalban áll, az felvet olyan gondolatokat is, amelyek még nem érettek egy adott korban, de ahogy a bevezetőmben is elmondtam, nézzük meg a kereskedelem és a beruházások vonatkozását. Ezt 2003-ban azt hiszem le kellett venni a napirendről, most azonban visszatért oda, és ez az EU-nak köszönhető. Martin úr, nem tudom, hogy lehet, hogy nem fogalmaztam elég egyértelműen, Ön egy kompromisszumról beszélt, azt említette, hogy az Európai Unió elkötelezi magát. Én azt akartam mondani, hogy az Európai Unió kitart értékei mellett, éppen ezért áldozatot tesz, és felvállalja azt, hogy a adott esetben hosszú időt vesznek igénybe a tárgyalások. A közelmúltban Hongkongban jártam, és ott a maláziai kereskedelmi minisztertől azt kérdeztem, hogy hogy, hogy a Japánnal van szabadkereskedelmi megállapodásuk, de az EU-val nincs. Természetesen egy kitérő választ kaptam, de én úgy vélem, hogy Japán esetében nem játszottak az értékek olyan fontos szerepet. Az Európai Unió azonban nem köt kompromisszumot, hanem áldozatot vállal. Elnézést, én tökéletesen értettem a felvetését, a kérdésem az volt, hogy ezen túl nem lehet az, hogy szükségtelenül felvállaljuk azt, hogy szükségtelenül hosszúvá váljanak a tárgyalások. Itt nem pusztán az értékeinkről van szó. Ehhez nem szólnék hozzá. De szeretnék egy anekdotát megosztani önökkel, ami túlmutat a hatáskörömön, de nem tudok ellenállni a kísértésnek. Kínában azt mondták a múlt héten, azt közölték velem, hogy képzeljem el, remélem, hogy ezt nem veszi senki rossz néven, a luxemburgi miniszterelnök találkozik a kínai miniszterelnökkel, vitáznak, és az eszmecsere végén a luxemburgi miniszterelnök azt mondja, hogy nagyon jó volt, eh, hogy sor került erre a beszélgetésre, mert eh, mi együtt 2,4 milliárd embert képviselünk, a kínai fél pedig azt mondja, ha ön elmegy, akkor én még mindig 1,4 milliárd embert képviselek. Bárki, Európából elmehet Kínába, beszélhet a kínai miniszterelnökkel, távozik onnan, és még mindig 1,4 milliárd emberről van szó. Tehát én azt mondanám, hogy bennünket csak európaiként vesznek komolyan. Egy egységes európaiként. Elnézést, nem kellett volna így többes szám első szemében beszélni, hiszen a VTO-tól jöttem a kereskedelmet, a globális kereskedelmet csak együtt tudjuk alakítani. Egyetlen tagállam sem képes a globalizáció alakítására egymaga. Ez egyértelmű a WTO-n belül is, hogyha bármire is törekszünk, akkor koalíciókat kell alkotnunk, és támogatókra kell szert tennünk. Elhangzott egy másik kérdés is, a regionális kereskedelmi megállapodások alássák-e a WTO-t? Nem. Ugyanis ha regionális szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdeményezünk, megválasztjuk a releváns partnert, és amennyiben sikere járnak a tárgyalások, a az érintett felek közti távolságon át kell lépni. És több szabadkereskedelmi megállapodás van különböző partnerek között szabadkereskedelmi megállapodások, amelyeket például az Európai Unió köt egy X partnerrel, az Egyesült Államok és egy másik partner van a másik oldalon, és gyakorlatilag kétoldalú, de releváns szinten mozgunk, és így könnyebb lehet egy multilaterális szintre lépni, és sikerrel lezárni a tárgyalásokat multilaterális szinten. Ami azonban fontos, és ami jelenleg egy akadály, az az, hogy a származási szabályok különbözőek. Beszéltünk ugye egy globális értékláncról, amikor hosszú ez a globális értéklánc, és minden egyes alkalommal a származási szabályokat tiszteletben kell tartani, hogy a preferenciákat élvezhessük, ez így gyakorlatilag lehetetlenné válik a szabadkereskedelmi megállapodásokkal, amelyek jelenleg hatályosak. Ennyi lett volna az én válaszom. Köszönöm. Elnök, én is köszönöm ezt a reakciót, most pedig az IMF kap szót. Köszönöm, megpróbálok rövid lenni. És hogyha nem válaszolok valamelyik kérdésre, akkor kérem, majd két oldalúan ismét forduljanak hozzám, és akkor megvitatjuk azokat a kérdéseket. Néhány megjegyzésem van egy sor kérdése, kommentárral kapcsolatban. Nagyon óvatosnak kell lennünk szerintem egyrésztről azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi megállapodásokat hibáztatjuk azért, mert valami elromlik. Lehet, hogy bizonyos rossz dolgokért egy kereskedelmi megállapodás felelős, de nem szabad minden rosszat ráhúzni. A másik, hogy a kereskedelmi megoldás sem fog megállapodás nem fog minden, keres, minden problémát megoldani. Megfelelő perspektívából kell vizsgálni ezeket. Hogyha mondjuk a bérekkel és a munka munkakörülményekkel kapcsolatban vannak problémák, akkor elsősorban ezeket közvetlenül kell megpróbálni megoldani, és nem valami másik instrumentummal hátulról megközelíteni a problémát. Figyelembe kell venni az emberi jogokat, a munkakörülményeket, a környezetvédelmet. Persze, ezek mind nagyon fontosak, és ezekkel mind foglalkozni kell. Azonban csak a kereskedelmi megállapodások eszközén keresztül próbálni megoldani ezt, ez túl sok terhet ró erre az instrumentumra, úgyhogy a megfelelő eszközöket kell használni a konkrét problémák megoldására. A kereskedelm költségei és előnyei egy pontosítással szeretnék élni, néhány megjegyzés ugyanis vonatkozott a nyertesekre és a vesztesekre. Nem gondolom, hogy több vesztese van a kereskedelmi megállapodásoknak, mint győztese. Bárki, aki egy telefont, egy ruházati terméket vagy egy órát vesz, az nyertese a kereskedelmnek, csak egész egyszerűen nem gondoljuk végig. Lehet, hogy a szabad kereskedelm nélkül ez a telefon 100 euróval többe kerülne ebben nem gondolunk bele. De azok az emberek, akik viszont a kereskedelmi megállapodásuk miatt elveszítik a munkájukat, gyakran tudják, hogy miért veszítették el, és pontosan be is azonosítják ezt. És néhány felszólaló ezt említette is. Gyakran a kereskedelmet akkor is hibáztatjuk a munkahelyek megszűnéséért, amikor nem az a hibás érte, hanem a modernizáció. Úgyhogy szerintem az általános előnyei bizonyos, hogy nagyobbak a kereskedelemnek, mint a káros hatásai. De hogy egy másik Feszor is mondta, ezek sokkal diffúzabbak, sokkal nehezebb azonosítani az előnyöket. Az előnyök hiányát azonban már azonnal felismernénk. Még egy illusztráció. Gondoljuk el azokat az országokat, amelyek a, az, industria, az iparosítást 50-es, 60-as, 70-es években protekcionizmusra párosították. Katasztrofális véde eh, eredményekhez vezetett ez azon országokhoz képest, amelyek nyitották a piacokat. A nagy exportszektorral rendelkező német, ír, spanyol piacok gyorsabban növekednek, mint azok, akik inkább befelé fordulnak. És globálisan ez jellemző máshol is. Kína. Hogyha az abszolút szegénységi küszöb alatt élne egy milliárd ember, még akkor is óriási mennyiségű ember maradna a kereskedelemben. Nagyon fontos tehát egy megállapodás, egy kereskedelmi megállapodás ez az ország A multilaterális és regionális kereskedelmi megállapodások összehasonlítása. A multilaterális kell, hogy len, kellene, hogy legyen az alap a regionális kereskedelmi megállapodások jók, pótlólagosan, kiegészítésnek, de még akkor is azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne folytatni globális szinten a multilaterális kereskedelmi megállapodások megkötését. Regionális vagy nemzetközi termelés. Érdekes kérdés volt ez. Erre azt tudnám reagálni, hogy két dolgot tehetünk, hogy döntést hozunk a helyi vagy regionális termelés közötti választás eldöntésére. Amit helyi szinten meg lehet termelni, nagyon jó, ha nem lehet, akkor szerezzük be kívülről, ha meg lehet helyi szinten termelni, akkor természetesen ezt támogassuk, ez az egyik. A másik, a helyi és nemzetközi termelés megfelelően árazza az externáliákat. Erről meg kell bizonyosodnunk, hogy ezek megfelelően belekerüljenek az árképzésbe. Ha ez megtörténik, akkor igazságosabb lesz az egész. Például az, hogyha valaki beül az autójába, és elmegy a piacra, hogy a szomszédos termelőktől vásároljon, az gyakran nagyobb széndiokszid lábnyomot jelent, mint hogyha tömegesen szállítanak egy óriási nagy hajóval hozzánk közeli áruházba árukat. Milyen problémákkal nézünk szembe most globális szinten? Ezek egyre inkább átnyúlnak a nemzeti határokon, ezért az válaszoknak is határokon átnyúlónak kell lennie akár gazdasági, akár környezetvédelmi problémákról van szó. Elnök, köszönöm szépen. Végül a panel utolsó résztvevőjének, Ken S. úrnak adom meg a szót. Köszönöm néhány, köszönöm néhány pont az átláthatóság ügyében, hogy van erről, vannak-e rendelkezések vagy sem a megállapodásban, általában több meg bizonyosság, jogbiztonság, átláthatóság és lehetőség van a, amelyek ellene szólnak a korrupciának, korrupciónak. Tehát már attól, hogy megkötnek egy megállapodást, sokkal nehezebb meg ö, ö, lefizetni politikusokat, vagy korrupcióval élni, mint hogyha nincs kereskedelmi megállapodás. Úgyhogy magában a megkötése már egy megállapodásnak, és általában a kereskedelmi könnyítő megállapodásoknak van ilyen pozitív hatása, bír ilyen pozitív hatással. Hogy először több oldalú, azt És ha egyiket sem lehet megkötni, sem a két oldalú, sem a multilaterális, akkor, akkor az otthoni gazdaságpolitikai döntéseket kell előtérbe helyezni. Jött egy kérdés a mezőgazdasági termékek kereskedelméről. A fogyasztók szabad választása, illetve a megengedés annak, hogy ott vásároljanak, ahol akarnak. A helyben is vásárolhatnak, de nem kötelező helyben vásárolniuk, tehát nem zárul be a, a külső piac. Aztán észszerűbb. Ám hogyha a mezőgazdasági piacokat még jobban bezárjuk, annál nagyobb lesz az ár ö, ingadozás, és még sokkal több éhező ember lesz a világon, mint ma. És a helyzet egyre rosszabb lesz, hogy megy az, az idő. Úgyhogy a mezőgazdasági piacok lezárása, hát szerintem teljesen észszerűtlen dolog, sem gazdasági, sem társadalmi, sem közlekedési szempontból nem éri meg. Utolsó gondolat az előnyöket illetően. A pótolagos, tehát a választékbővítés egyrészt az megerősödött versenyből adódik, és részben azért, mert nem csak a termékek szolgáltatás, hanem a gondolatok is átlépnek a határokon, és a termelékenység is. Ha valaki nem akar gazdasági növekedést, zárja le a piacát. Ha valaki új gazdasági növekedést akar, munkahelyeket teremteni, akkor nyissa meg a piacát. Vajon automatikusan egyforma lesz az elosztás a javaknak? Nyilván nem. A nyílt piacok előnyei, gazdasági előnyei nem megkérdőjelezhetőek. Ám ezen előnyök elosztásának mikéntje nem automatikusan egyenlő. Itt kell szakpolitikai megoldásokat bevezetni. A ma, ma látható egyenlőtlenség az államokban nem a globalizáció hibája, hanem a hazai szakpolitikák hibája, amelyek az elosztás egyenlőtlenségeit nem kezelik. Nagyon sokat beszéltünk a monetáris politikáról, államháztatási politikáról, talán a struktúrális politikákról nem beszélgetünk ennyit, hol ott rejlik a megoldás kulcsa. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólóknak. Az idő viszont fogy. Talán nem lehet konklúziót vonni. Talán két szóban ha megengedik, jobb együtt, mint külön-külön. Ez a jövő útja a kereskedelmi politikában is. Ezzel zárom elnöki teendőimet, átadom eh, az elnök úrnak a elnöki posztot. Köszönöm, Winkler úr, a nagyszerű elnöklést. Megnyitjuk a második kört. Kérem a vendégeket fáradjanak a pódiumra, hogy tudjuk folytatni. No. So, ladies and gentlemen, now we are coming to our second panel. Nos, hölgyeim és uraim, most következik a második panel, főleg tekintettel arra a vitára, amelyet a CETA kapcsán lefolytattunk. Voltak tüntetések a TTIP ellen, volt egy népszavazás Hollandiában, az átfogó szak, szabadkereskedelmi megállapodásról Ukrajnával. Ez ellen a, erről szólt a mm, népszavazás, és az elmúlt időben a kereskedelem létjogosultsága is komoly szerepet töltött be az Egyesült Államokban. A második panel ezért nem is lehetne jobb. Quest for Trust a kereskedelem politika legitimáciájára törekedve, a cím. Nagyon örülök annak, hogy kitűnő szakemberek jöttek el hozzánk. Talán a nemek közti egyensúly is úgy tűnik, hogy egy kicsit jobb, mint az imént, de csak egy kicsit jobb. Maria, hát jobb, mint az imént. A szakértőink. Először is Joachim Reiter, a az UNCTAD főtitkár helyettese, Arancha González, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Központ igazgatója, Pierre Santa Caterina, az Oxfam főigazgatója, a Magazines du Monde főigazgatója, és Paul Brenton, aki a Világbank közgazdásza. Ez lenne a hozzászólások, a hozzászólók sorrendje is, és minden további nélkül Joachim Reiternek adnám át a szót, hogy válaszolja meg a kérdésünket, amelyet a címben megfogalmaztunk. Az UNCTAD többé-kevésbé a fejlődő világ szócsöve. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, nagy öröm, hogy itt lehetek. Van egy közvetlen átfedés a jelenleg és az előző panel között, és az ismétlések elkerülése véget, hiszen sok hozzászólás már érintette a jogosultság kérdését. A következőkre térnék ki. Van-e egyáltalán önmagában véve a kereskedelemnek egy legitimációs problémája? A kereskedelem politikának van-e ilyen? És melyek a legitimációval kapcsolatos aggájaink a politikával kapcsolatban. Először is, ami a kereskedelmet illeti, az IMF, az OECD részéről hallottunk arról, hogy mennyire lanyha a növekedés. Ez természetesen egy általános aggály, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor nem tudom, hogy látták-e a UPS sajtó közleményét. Az elektromos kereskedelem hatszor gyorsabban növekszik, mint a globális GDP. Tudjuk, hogy a szolgáltatások esetében gyorsan növekedés, sajnos ez kevésbé határon átnyúló természetű, mint, a koráb, mint korábban. Látjuk, hogy a vállalkozások igazából a társadalom felé közelednek, és most már a szolgáltatások fenntartásáért, karbantartásáért is fizetnek és mindez kapcsolódik a bérek lassú növekedéséhez, tehát nagyon nagy árat fizetett, fizettek a bérek az elmúlt években, és ez a kereskedelem növekedésére is negatívan hatott. Vannak kihívásaink, ezeket meg kell oldanunk, de nem ez az, ami az aggályokat előmozdítja. Mi a helyzet a kereskedelem politikával? Nos, a kereskedelem politika több országban számos kihívással néz szembe. Én igazából úgy érvelnék, hogy általánosságban véve a kereskedelem politika mindig is komoly kihívásokkal szembesült, hiszen fokozatosan kiterjed azon kérdések kör, amelyekkel foglalkozunk, hiszen a gazdaságok egyre inkább összefonódnak, és természetesen ide vállalati kérdések is kapcsolódnak. Emlékezzünk arra, hogy a VTO a 90-es évekkel mivel foglalkozott a globalizáció ellenes mozgalmakkal a 90-es években. A svéd parlamentben jártam magam is annak idején a svéd kereskedelem politikát próbáltam népszerűsíteni, de nem voltam magam különösebben népszerű ezáltal. Tehát a kereskedelem politika más kérdésekkel is összefügg. Ma pedig egy rendkívül nehéz probléma a kereskedelempolitika politika számára az, hogy milyen nemzeti szabályok születnek, beleértve ugye a határon átnyúló adatok védelme, a személyes adatok védelme, ezek nem olyan kérdések, amelyeknek könnyű lesz a megoldása, de el kell ismernünk azt, hogy a kereskedelem politika terén különböző célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, és a különböző szintek nem feltétlenül lesznek kényelmes szintek. Különböző kereskedelmi megállapodásokról van szó, tehát például az UNCTAD esetében az internetes irányítás nagyon fontos, különbözőek a modus operandi, a kereskedelmi tárgyalókhoz képest, és a két közösséget közelíteni kell egymáshoz, de ez komoly feszültségeket szülhet, és ezt be kell látnunk. Nem hiszem, hogy egy alapvető válsággal állnánk szembe ezen a területen be kell látnunk, hogy több kihívással nézünk szembe, de azért bíznunk kell abban, hogy a múltban is tudtuk ezeket kezelni, ahogyan annak idején például a kereskedelmi célok és szabályok között egyensúlyt tudtunk teremteni a 90-es években a WTO vitarendezési mechanizmusán keresztül például. Tehát a kereskedelmi politikák talán nem is az igazi problémát jelentik, ez egy komoly kihívás, amelyre oda kell figyelnünk, és a kereskedelmi közösség szerény kell legyen, be kell lássa, hogy nem tud mindenre választ adni. De ott van a kereskedelem politikával, a kereskedelem politikusok kérdésköre, lehet, hogy egy kicsit keményen fogalmazok itt ebben a parlamentben, de totális a káosz. És ennek több oka van, Az elmúlt húsz év során, amióta a kereskedelmi politikával foglalkozom, egyre inkább egy olyan kérdés, egy olyan kérdéskörré vált, amely elszigetelt témákkal foglalkozott, a dömping vagy más kérdésekkel. Elég nehézkes kérdéskör ez, de a kereskedelem elosztó jellege természetéből adódik. És éppen emiatt nem elég jó az, hogyha a kereskedelem politika berkeiben próbálunk választ találni azon agályokra, amelyek felmerülnek a társadalomban a kereskedelem politika és a beruházások ténye miatt. Hogyan tudunk nemzeti konszenzust kialakítani? És hogyan tudunk valós lépéseket tenni a kereskedelmi politikán kívül és azon belül, hogy rendezzük az elosztó hatását, a kereskedelem elosztó hatását. Lehet, hogy ez hosszúra nyúlik, de azért szeretném leszögezni, hogy nem hiszek abban, hogy politikai problémákat ilyen megoldásokkal orvosolni tudjunk, mert nem a kereskedelmi szakpolitikán belül tudunk orvosolni olyan problémákat, amelyeket számos helyszínen látunk most a világon főleg talán a gazdag országokban. Másodszorban nem hiszem, hogy az állampolgárok lényegi aggájait eljárásbeli lépések által tudunk orvosolni, hiszen arra kell odafigyelnünk, hogy őket a munkahelyük elvesztése aggasztja. Különösen nyugtalanít, amikor kívülről az Európai Unióra tekintek, már abban az értelemben, hogy a kereskedelmi politikai illetékesség federális jellegű, ugyanakkor az állam, ugyanakkor az állampolgárok gondjaira adott válaszok főleg nemzeti szinten kell, hogy jelentkezzenek, de az Európai Unióban kell megvitatni, hogy milyen közös választ lehet adniuk a tagállamoknak az eszköztárok igénybevételével olyan problémákra, amelyek a föderális eszközök használatával valósulhatnak meg. Ken Ers is említette az OECD-től, hogy szociális védelem vagy az újraelosztás a az Egyesült Államokban a kereskedelmi kigazítási rendszer egy dollár 20 ezer dolláros jövedelemként. Ez az, amit az elosztásra fordítanak. A globális kigazítási alap az EU-ban 2013 14 között 113 millió eurót tett ki, egy 30 trilliós gazdaságban. Ez az arány pedig fenntarthatatlan. Lehet, hogy a válasz alkotmányos okokból nem volt föderális jellegű az EU-ban, de akkor is választ kell adnunk erre a helyzetre. Meg kell találjuk a módját annak, hogy hogyan tudunk valós válaszokat adni egy politikai közösségben, úgy, hogy odafigyelünk az állampolgárok aggájaira, de maximalizáljuk az előnyöket is a fogyasztó védelmet, a versenyt sem szabad szem előtt tévesztenünk, máskülönben a kereskedelem előnyei, és számos előnye van ennek, ez bizonyított tény, az elmúlt 30 év során ezt tapasztaltuk. Ezt, ez csak a gazdagok előnyét szolgálja majd és sok fejlődő ország az UNCTAD felé fordul, hogy segítsünk kialakítani a verseny jogi, illetve fogyasztóvédelmi szabályokat, és ugye az oktatáspolitika nem tartozik a hatáskörünkbe, de ez is, ez is fontos ebből a szempontból. Végezetül pedig szeretném megjegyezni, hogy nincs más opció, mint az, hogy az együttműködésre törekedjünk a szabályozás terén. Az előző panelben is elmondták, hogy egyre inkább olyan kérdésekkel foglalkozunk, amiket magunk nem tudunk megoldani, hiszen határon átnyúló jellegűek. Tehát a szabályozás terén együttműködésre kell törekednünk és a fejlődő országok részéről is egyre inkább ezt tapasztaljuk Afrikában például, így is törekszkednek a problémák megoldására. És ami, amire felhívnám a figyelmet, nagyon jó, hogy az Európai Unióban értékalapú a kereskedelmi politika, csak kérném, hogy ne próbáljanak a szabályozás terén misszionáriusként fellépni. Amikor a fejlődő országokkal egyeztetnek, ők a párbeszédre számítanak, párbeszédet szeretnének arról, hogy milyen közös válaszokat lehet adni a szabályozási problémákra, úgy, hogy ők is biztosítani tudják az állampolgáraik egészségének, biztonságának védelmét. A fenntarthatóan előállított termékek iránti igény a fejlődő országokban ma magasabb, mint a fejlett országokban és láthatjuk, hogy a fenntarthatóságot szolgáló standardok száma egyre növekszik. Erre támaszkodhat Európa, amikor az együttműködés új útjait próbálja feltérképezni. Láthatjuk, hogy messzire jutottunk már, de ne prédikáljunk, hanem működjünk együtt velük. Végezetül pedig Míg egyes gazdag országok küzdenek a kereskedelmi körüli szakpolitikákkal, de hogyha státuszkvót alkalmazunk, az egy visszalépést jelent, hiszen a világ egyéb részei haladnak előre, és nem ugyanilyen kereskedelmi aggályokkal küzdenek, mint úgy tűnik, hogy Európa vagy az Egyesült Államok, és kevesebb kérdőjel merül fel náluk a kereskedelmi kapcsolatban. Ők a regionális megállapodásokkal előrelépnek, nagy kereskedelmi hálózatokkal, mint például Kínában, a GDP 40%-a és 65 ország működik együtt ezen kínai, kereskedelmi, kínai közlekedési hálózatban, tehát a status quo jelent. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Őszinte és nyílt álláspont, amit hallottunk. Most pedig Arancsa González következik, akit jó ismerünk, mint az ITC vezérigazgatóját. Köszönöm szépen, elnök úr! A demokratikus társadalmakban a nyílt piacok társadalmi jóváhagyáson alapulnak. Sajnos azonban nagyon sok felett gazdaságban ez a társadalmi jóváhagyás rendkívül törékenyé vált. A legitimitás válsága tehát sajnálatos is, de érthető is. Egy, a két dolggal, két oldalával egyszerre kell foglalkozni. Miért sajnálatos? Azért, mert a nyílt piacok azok, amelyek segítettek bennünket abban, hogy egy milliárd embert kiutassunk a rendkívüli szegénységből. Egy milliárd embert. Az nem egy kis eredmény, mondhatnánk joggal. A külső keresletet használták arra, hogy a gazdaságokat átalakítsák amelyek korábban az alacsony termelékenységtől szenvedtek. És ez az átalakulás, az, ami Kenyában folyik, meg Vietnámban ma, meg amit ma láthatunk, Ekvádorban, hogy különféle földrajzi helyeken levő néhány pontot említsek. És itt történik Európában is. Ha visszagondolunk a német gazdasági csodára, az nem lett lehetséges hogyha a külső keresletet nem sikerül becsatornázni a gazdaságba. Sajnálatos is persze ez a változás, mert a gazdaságok nagyobb vásárlóerőt adtak nekünk, a fogyasztók választ, választását kinyitották, a termelékenységi előnyöket meghozták, de rendkívül érthető is az elégetetlenség, a társadalmi felhatalmazás hiánya, mert a korábbi optimizmus a politikusok és gazdasági elit részéről nem vette eléggé figyelembe azt a tényt, hogy a piacok megnyitása árthat a gazdaság, a társadalmi szövetet rombolhatja egyes helyeken. Ugyan agregált szinten mindenki jól jár, de az a gond, amit ma meg kell emészünk, hogy mi történik, hogyha a mikroszint ütközik a makroszinttel. Jó dolog azt mondani, hogy makroszinten minden jobb, Ám a valóság másképp festhet egy-egy mikrokörnyezetben, ahol nagyon sokan megszenvedik a változásokat. Érthető persze az is, ez is, hiszen a kereskedelem lett a kézefogható szimbóluma azon gazdasági változásoknak, amelyeken átmegy a világ. Még persze nem a kereskedelemtől kellene félnünk szerintem, hogy nem attól kéne annyira félni, nem a kereskedelemtől, hanem attól a rémtől, amit technológiának nevezünk, amit nem lehet népszavazásra bocsájtani, meg nem lehet ellene tüntetni a technológia ellen az utcákon, még nem lehet parlamenti szavazással megdönteni, hanem a technológia erősít, hatalmazza fel a társadalmi piramis alsó rétegeit is, ugyanakkor hatalmas, gazdaságkérdésében hatalmas széttartásokat, szakadékokat nyit meg. Nézzük meg azonban, hogy mennyire szem előtt van a kereskedelem, de nem látjuk a másik oldalát a problémának, és nem jól fele lövünk, úgymond. Úgyhogy a kereskedelmi politika legitimitás problémája nem annyira a kereskedelmi diplomáciától függ, hanem egyre inkább a hazai társ, szociálpolitikától, meg gazdaságpolitikáktól. Persze a tagállamok szociálpolitikája jól működik e-, az EU-ban, és kiemelik az embereket a kétségbejtő nyomorból, ám ez önmagában már nem elég. Úgyhogy el kell gondolkoznunk a, a társadalmi szerződés minden létéről is Európában. A vita itt nem jobb és baloldal között folyik igazából a megosztottság, a nyílt társadalom vagy a zárt társadalom eszméje között folyik. Vannak társadalmak, amelyek helyzetbe hoznak embereket, hogy képesek legyenek megbirkózni a gazdasági társadalmi kívásokkal, amelyek a technológia által irányított változások, felkészítve az embereket arra, hogy megragadják az új lehetőségeket, amelyeket meg is nyit a technológia, vagy a társadalom úgy is működhet, hogy nem segíti ezt az átállást az emberek számára. Ennek része persze a kereskedelem is. Ugye nem lehet mindent másra róni, a kereskedelemnek is van mindennek szerepe, ha már az intában vagyunk, ezzel kell foglalkozzunk persze. Először azt kell belátnunk, hogy a 21. században szabályozó jellegűek a kereskedelmi politikai kérdések, amelyek a kereskedelem minőségével és nem mennyiségével kell foglalkozzanak. Ahogy Joachim az előbb elmondotta, a biztonságtól megelőgzésig, szak, magánszférvédelmig egy sor dolgot lehet fellistázni, és a kormányok szabályozási jogának megőrzése lényegi fontosság ahhoz, hogy a kereskedelmi politikai társadalmi elfogadottsága fennmaradjon. Másodszorban ahhoz, hogy 21. században működjön a kereskedelem, ahhoz inkluzív kell legyen. Ezt már nagyon sokszor elmondtam. Elég annyit hozzátenni, hogy 95%-a bármely európai társadalomnak kkv körében működik és dolgozik, Úgyhogy a KKV-khez közel kell vigyük a kereskedelmi szabályokhoz, a KKV-ket meg közelebb kell vinni a kereskedelmi politikai lehetőségekig ezen áll vagy bukik minden. Aztán a nőket is helyzetbe kell hozni a kereskedelemben. Itt az INTA bizottságban meg kell értsük, hogy az inkluzivitás a kereskedelemben bele, az is azt is jelenti, hogy a nők részt vehessenek a nemzetközi kereskedelemben. Ennyi tehát, ami a kereskedelmi politikákat illeti. És ez nem csak a fejlett gazdaságokra igaz, nem, arra is, tehát még mindig van a társadalmak alján egy milliárd ember, akit 2030-ig kell engedjünk a szegénységből. A kereskedelmi politika utolsó dimenziója az, hogy a kereskedelmet láthatóbban a fenntarthatóság szolgálatába állítsuk az Európai Unió ugye ennek az éllovasa, sokat nem kell ezt magyaráznom, a klímaváltozás elleni harcban is fontos szerep rárul a kereskedelmi politikára. Tehát fenntartóbbá kell tennünk mindezt, és azt is szükség lesz a 21. században, hogy jobban szinkronizáljuk a kereskedelmi politikákat, tagállami és európai politikákkal. Ez pedig azt is jelenti, hogy a kereskedelem elosztó hatásait is vizsgálni kell. Ez nem egy absztrakt elmélet, hanem összefüggök a képzéssel, szakmai képzéssel, aktív munkaerőpolitikai, piaci politikákkal, akár az egyetemleges alapjövedelem bevezetésével is járhat, innovációs politikákkal, adópolitikai lépésekkel. És ha már adópolitikáról beszélünk, a nemzetközi együttműködés fontos a, vállalati adóelkerülés gyakorlatok elleni fellépésben. Itt az EU-ban vannak példák arra, hogy hogyan tudtak nyílt piacokat fenntartani államok, miközben aktív belpolitikákat folytattak Egy kereskedelmi piac megnyitással. Aztán vannak példák arra is, hogy államok megnyitották ugyan piacaikat, de nem sikerült szociálpolitikákkal kiegészíteni ezeket. Hát nyilván tudják, melyik a jó megoldás a kettő közül, és vannak példák mind a kettőre. Szerintem az előttünk álló, majd előttünk álló kihívás nem az, hogy válasszunk a nyílt piac meg az árpiaci modell között. Ezt a választást nem lehet meglépni, a technológia nem engedi. Ha valaki azt gondolja, hogy bezárhatja a piacait, és megvédheti az állampolgárait, sajnos ez a, ez a válasz nem áll fenn. A technológia nem engedi ezt meg. Úgyhogy csak az a választás áll fenn, hogy nyitott piac és aktív politikák, hogy az egyének megtalálják a választ erre, vagy nyílt piac, enélkül, redistribúció és méltányosság nélkül. Várom tehát a következő hetekben az Egyesült Államok e kettő közül melyiket választja, mert ezen áll vagy bukik minden, ez lesz a lakmusztesztje a dolognak. Köszönöm szépen. Valamikor nem vagyok nagyon lelkes a lakmusztesztekért, de érdekes lesz látni, hogy mi történik majd az Egyesült Államokban. Most pedig Pierre Santa Caterina következik, az Oxfam boltok főigazgatója, aki a méltányos kereskedelem területén tesz sokat, alternatív kereskedelmi mandátummal is rendelkezik. Mi az ön véleménye arról, hogy hogyan lehet legitimé tenni a kereskedelmi politikákat? Egy kis prezentációval készültem, ezt most szeretném is bemutatni. Pierre Santa Caterina vagyok, az Oxfam boltok igazgatója. Mi a terepen dolgozunk, úgyhogy teljesen máshonnan közelítem meg ezt a témát, mint önök. Ezért is köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatom én is, hogy mit gondolok a kereskedelmi politikáról. Egy olyan szervezet vagyunk, amely méltányos kereskedelemmel foglalkozik 40 éve. A francia bel- nyelvű Belgiumban van a központunk, és 4000 állampolgár dolgozik nálunk, legtöbben önkéntesen. Aktíves, önkéntes tagjai vagyunk a VTO-nak, a több mint 400 szervezetet tömörítő ernyőszervezetnek, ami civil szervezeteket tömörít, az Európai Unió felé is próbáljuk képviselni ezt a témát következő diát szeretném kérni. A méltányos kereskedelem a termékekről szól. Két típusú termékünk van, az egyik élelmiszer jellegű termék, amely délről is érkezik, szegény országokból, illetve egyre inkább az északi országokból is. Miért? Azért, mert támogatjuk a helyi mezőgazdaságot és azt, hogy a strukturális és globális változásokat támogatni kell termékekkel is. A termelők éljenek meg mindenhol, ugyanakkor szociális perspektívát is szeretnénk képviselni az értékek előmozdításával. Általában kis termelőkkel dolgozunk együtt, úgyhogy az Oxfam boltok nem közvetlenül a termelőkkel, hanem méltányos kereskedelmet folytató cégekkel dolgozik együtt. A küldetésünk az, hogy azok a szervezetek, amelyekkel együtt dolgozunk, konkrétan ismerjék azonban a kistermelőket, akiktől vásárolnak. A másik termékcsoport, amivel foglalkozunk, ezek a kézműves termékek. Ilyen kézműves termékeket importálunk gyakorlatilag mindenhonnan, Sri Lankától, ahol a fotó készült, egészen a világ másik sarkáig. Méltányos kereskedelem, tehát a táplálkozás területén, illetve a e, kézművesség területén valósul meg. Persze lehet e, méltányosan bankolni is, de mi ezekkel a termékekkel foglalkozunk. Szeretném azt is elmagyarázni, hogy az olyan szervezetek, mint például a miénk, a edzett a, a német, holland és francia és más cégekkel együtt, akik mind méltányos kereskedelmet folytatunk, mert több mint négy éve létezünk, tehát vannak tapasztalataink. Az elveink azt próbálják elősegíteni, hogy Körülbelül 2 millió 500 ezer embernek adjunk munkát, egy sikerült eddig elérni, akik a tisztességes kereskedelem révén a mezőgazdaságból meg tudnak élni. Valódi támogatást nyújtunk egy állampolgári mozgalom révén, és legitimitást adunk a méltányos kereskedelemnek ezzel a munkával. Tíz elv irányít bennünket, ezek az elvek, ezek a kötelességek a fenntartható fejlesztési célok, a fenntartható fejlődés céljaival teljes mértékben összhangban vannak. A marginalizált termelőket kívánjuk segíteni, csökkenteni a ö, szegénységet az emberek, egyenlőségét előmozdítani, a és munkát elérni. A méltányos kereskedelem nagyon fontos keretekhez tartozik hozzá, amiket a nemzetközi közösség fenntart, például gondolok itt az előbb említett fenntartható fejlődési célokra is. nem kereskedelmi szervezet vagyunk, hanem egy olyan szervezet, ami szeretné értékeket előmozdítani. Ezért aztán a méltányos kereskedelem révén, ami a végtermék tulajdon, képpen a mezőgazdaságban dolgozókat, vagy a déli kistermelőket és kézműveseket szeretnénk támogatni. Tehát mi ezt eszköznek tekintjük, amivel az igazságtalan gyakorlatok ellen lépünk fel. Például a narancslé az Egyesült Államokból is érkezik, de a mi piacunkat Európában egy tonna különböző márkával árasztják el, azonban alapjában véve ez mind ugyanattól a három óriási nagy cégtől származik. A szolidaritás és a méltányosság vezérel minket, az, hogy a kisök termelők is hozzáférjenek a piachoz, és az egész értékláncon, az egész folyamaton keresztül a termeléstől a fogyasztásig vannak alternatívák. Ezt akarjuk bizonyítani, és ezt akarjuk támogatni. Az állampolgároknak a figyelmét fel akarjuk hívni ezekre a jelenségekre. Óriási kampányokat szerveztünk például Bangladesben, Európában, Belgiumban is, hogy tájékoztassuk az embereket a munkánkról, és arról, hogy miről is szól a méltányos kereskedelem kérdése a döntéshozókat, a gazdasági döntéshozókat és a politikai döntéshozókat is célozzuk. Például ezért vagyok most itt. Milyen jövőképünk van? Egy olyan rendszert szeretnénk látni, ami demokratikus alapokon nyugszik, és egy fenntartható gazdaságot épít ahol csökkennek az egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek ugyanis a politikai döntések és gazdasági döntések eredménye szerintünk. Ez egyszerre jó és rossz hír, mert ha egyszer hoztunk valamilyen döntést, akkor tudunk másmilyen döntést is hozni. Azt gondoljuk, hogy olyan kereskedem politikára van szükség, ami más, mint például a Trade for All politika, amit Malmström biztos asszony 2015-ben jelentett be. Ennek vannak pozitív aspektusai. Például van egy bekezdés, ami arról szól, hogy hogyan lehet támogatni és elismerni az értékekre alapozott kereskedelem politikát. Aztán van benne egy olyan szekció is, ami az etikus és méltányos kereskedelem elősegítését próbálja előirányozni. Az ilyen kereskedelem és egy új lendületet kaphatna ezen támogatás révén. Aztán felelős értéklánc kezelésre van szükség, annak érdekében, hogy ha, tehát ezek azok a bekezdések, amik támogatunk ebben az új kereskedelmi politikában, de vannak olyanok is, amelyeket elítélünk, például az, hogy önkéntes az állam és a privát szektor közötti vitarendezés. A optimalizálni akarják a a magán érdekeket, de szerintünk ez hosszú távon nem fenntartható. Egy oldalról vannak haladások, vannak előrelépések, de nem szabad csak a minket érdeklő és nekünk tetsző részeket ki szemezgetni belőle, hiszen vannak olyan részek is, amik nem egészen azok, amit vártunk. Azt szeretnénk, hogyha fenntartható lenne a fejlődés, és egy globális fejlődés lenne, ez globális, átfogó megközelítésre van szükség minden résztvevő szempontjából. Nyilvánvaló, hogy számunkra nyilván fontos a kereskedelem, de az hogy olyan kereskedelem jöjjön létre, ami igazságos, ami tiszteletben tartja elsősorban az embereket és a földünket. Nem gondoljuk azt, hogy ez mindig így zajlik manapság. Meg kell néznünk a tényeket. Ma a kedvezőtlen környezetben élő embereknek egyre többen vannak egyébként Európában is. Nincs hozzáférésük egészséges és kiegyensúlyozott és fenntartható forrásokhoz környezeti lehetőségekhez. Igazságtalanak az árak, és tisztességtelen a verseny nagyon sok területen. Egy sor különböző dolgozó, kézműves, gazda olyan helyzetben találja magát a termelési lánc végén, hogy olyan tisztességtelen és méltánytalan élet és munkakörülményeket tud csak megengedni magának, ami messze a szegénységi küzöb alatt van egy olyan bolygó, ahol rengeteg élelmiszert termelünk, mégis túl sok termel, élelmiszert is termelünk, mégis nagyon sokan éheznek. A 102 leggazdagabb ember vagyona nagyobb értéket tesz ki, mint a világ szegényebb felének az összvagyona. Ez nagyon jelentős szám. 95 százalék tehát teljesen összehasonlíthatatlan körülmények között él a száz leggazdagabbhoz képest. Ez nem csak a kereskedelemnek a következménye, de a, követke, a kereskedelem szerepet játszhatna abban, hogy új egyensúlyt találjunk. Fontos az, hogy a kereskedelmi megállapodások tiszteletben tartsák, és garantáljanak teret a közérdeket előtérben tartó politikának. Például az élelmiszer ellátás területén tudjuk, hogy mennyire fontos azon termékek minőség, amelyeket fogyasztunk. A politika az létrehozhatna munkahelyeket, alapvető garanciákat írhatna elő, a klíma, klímát védhetné, és igazságosabb kereskedelmet próbálhatna meg előírni. Óriási mennyiségű pénzeket rejtettek el adóparadicsomokban, ezek a pénzek léteznek, ezeket sokkal hasznosabb dolgokra is fel lehetne használni. Az új politikának na, vannak nagyon pontos attribútumai, például az, hogy megpróbálják a kivétel rendszereket a, fenntartani a legszegényebb országok számára, hogy biztosítsák a világpiachoz való hozzáférésüket az állampolgárok és a közintézmények, valamint a magánintézmények és a multinacionális cégek nagyon fontos, hogy átláthatóbbá váljanak, a tárgyalási folyamatok és a döntéshozatal folyamata átláthatóbbá váljon. A konfliktus kezelés, ezt mondtam mert mi azt gondoljuk, hogy ahol jó, hatékony jogrendszerünk van, ezen jogrendszerre kellene bízni azt, hogy a magán és a közféra közötti vitákat rendezze, és nem külön vitarendező mechanizmusokat kellene erre létrehozni. Aztán le, nagyon fontos lenne, hogy legyenek kötelező jellegű záradékok, például arra vonatkozólag, hogy nézzük meg, hogy milyen hatása van egy bizonyos tevékenységnek, egy termelési tevékenységnek a helyi közösségre, a környezetre. És ezt az árba is foglaljuk bele. Nagyon fontos az is, hogy azt tegyük, amit prédikálunk, és nagyon sok keret van, például a COP21, amelyről most éppen Marrakesben is tárgyalnak, amely az alapjogokat próbálja meg előtérbe helyezni. Már évek óta tárgyalunk ezekről a keretekről, nagyon jó kis keretek ezek, Például ott van, amit említettem, a fenntartható fejlesztési célok is, ez is kiváló keret, ami felkéri a magánszektort is, hogy alkalmazkodjon a kereskedelmi és fejlesztési kérdésekben ezekhez az alapelvekhez. Most az lenne fontos, hogy ez meg is történjen, és ezzel több legitimitást adjunk ennek a munkának. A méltányos kereskedelem azonban a kereskedelem óceánjában csak egy cseppet képvisel. A, remélem, hogy azonban ez a csepp egyre nagyobbá fog válni, és az elveinket egyre többen alkalmazzák majd. Köszönöm szépen. Végültem sorban. Brenton úr. Világbank közgazdasági szakértője. A Világbank weboldalán az áll, hogy növelni kell a kereskedelmet az extrém szegénység elleni harcban. Ez a jelmondat. Igen, pont erről akarok beszélni szeretném visszhangozni azt, amit az IMF-beli kollega mondott, a parlamenti hálózatunk fontosságát illetően, ezzel révén tudjuk tudatosítani az IMF és a World Bank munkáját a parlamenti hálózatban. A Világbank a szegénységen harcban a kereskedelem legitimitását igyekszik kiemelni. A WTO jelentése éppen erről szólt, és ennek összefoglalóját szeretném ismertetni önökkel. Megnézzék ezt a képet. Ez Ruanda és Kongó közötti határ. Ez a kereskedelem valósága. Minden nap 30 ezer ember lép át a határon, főleg nagyon szegény asszonyok. Ez a valósága a kereskedelemnek. A másik oldal a kihívásoknak, ami a fejlődött, fejlődött, fejlődött országokban látható. A fejlődő országban hatalmas lehetőségeket hordoz a kereskedelem. Következő dia. A világbank prezentáció mindig fölmegy egy görbe, egy, lemegy egy másik. Itt is. Láthatóvá teszi azt, amiről beszéltünk ma, bal oldalon egyre nő a globalizáció. Ez a globális exportok része a globális GDP-ben, ez elmúlt 25 évben meg háromszorozódott bal oldalon az átlag jövedelem. a másik görbe. Ám a jobb oldalon, amit látunk, az a globális szegénység csökkenése. A kereskedelem kritikus szerepet játszik az extrém szegénység csökkentésében világszerte. Látjuk ennek lebontását itt. Bal oldalon a diagram Kelet-Ázsiát és Kínát mutatja, a szegények számát Kelet-Ázsiában, hogy ez gyakorlatilag eltűnőben van egy nemzedéken belül. Egy milliárd ember került ki a szegénységből, hatalmas eredmény ez. Jobb oldalon meg látszik a kihívás, amely még fennáll. Nagyon sokan tudnék, még mindig rendkívül szegénységben élnek. Dél-Ázsiában, bár úgy mérjük, hogy 2030-ra Dél-Ázsiában a legtöbben kilépnek a szegénységből, 2030-ra a rendkívüli szegénység gyakorlatilag afrikai jelenségé válik. Tragédia volna, hogy ezeket a szegényeket most elzárnánk a lehetőségektől, a kereskedelem lehetőségétől, amelyet egy korábbi nemzedék élvezett. Ez tehát a kihívás lényege, hogyan tudjuk a globalizációnak lehetővé tenni, hogy véget vessen az extrém szegénységnek. Afrika különös kihívás, mert a kereskedelem ugyan erősen nőtt az elmúlt évtizedben, de nagy hatással nem volt a szegénység csökkentésére. Mutatja ez azt is, hogy a kereskedelem önmagában kulcsfontosságú tényező lehet, de nem garantálja a szegénység csökkentését. Erről majd beszélek a következő diám során. A kereskedelem szerepéről a gazdasági növekedés támogatásában beszélünk, ám más eleme is vannak a szegénység csökkentésnek, például a nők helyzetbe hozása. A globalizáció több százezer nőnek adott lehetőséget világszerte. Aztán a béke és stabilitás is fontos. Ha visszatérünk Kongó és Ruanda szerepére, a kereskedelem fontos szerepet játszott a stabilitás helyreállításában, míg ennek az ellentéte a szegénység egyik fő oka. 90%-a a világ szegényének 2030-ban rosszul működő államokban él majd. Tehát az állami működés hiánya összefügg a szegénységgel, a kettő együtt küzdendő le, részben kereskedelemmel. Több olyan terület van tehát, ahol a kereskedelem a szegénységet csökkenti, nem csak tehát a gazdasági növekedéssel, hanem az élelmiszerbiztonsággal, társadalmi csoportok helyzetbe hozásával. Ám a nyitottság feltétlenül fontos a kereskedelem szempontjából, ám önmagában nem elég. Afrika mutatja ezt az elmúlt 15 évben, hogy a ásványkincsek értékesítése önmagában nem hozza meg a várt eredményt. A WTO jelentése vizsgálja, mik azok a kihívások, amelyekkel a szegények szembe kell nézenek, és amiért nem tudnak a kereskedelemből hasznot húzni. Tehát a globalizáció hatásairól beszéltünk, meg arról, hogyan lehet ezt kompenzálni a fejlett országokban. A szegény országban is ugyanez a feladat. Azok, akikre a kereskedelem növekedés, a globalizáció negatív hatással van, épp azok, akik nem látnak, nem látják ennek előnyét. Négy fő jellemzőt ragadtunk meg, amelyek akadályozzák a szegények részvételét a folyamatban. Egyrészt, hogy távol élnek a kereskedelmi központoktól, vidékenek az emberek, aztán a legtöbb szegény ember az informális gazdaságban működik, nem tudnak finanszírozáshoz és egyéb dolgokhoz elférni, amelyek révén a kereskedelem hasznát látnák. Legtöbbjük rosszul működő államokban háborús vagy konfliktusos környezetben él. És végül a szegénység, különösen a nőkre van negatív hatással. Nagyon sok oka van annak, hogy a nők nem tudnak hozzáférni a kereskedelmi lehetőségekhez, vagy azok hasznához. A világbank szempontjából ezek azok a kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell, hogyha 2030-ig szeretnénk, hogy véget vessünk a szegénységnek, ami a cél a kereskedelem révén is. Milyen témákkal kell foglalkoznunk tehát? Egyrészt a kereskedelem költségeit csökkenteni kell. Egyrészt tarifákat, másrészt nem tarifajelő akadályokat kell lebontani. Hatalmas feladat Afrikában és Dél-Ázsiában is, a régiók közötti, meg a fejlődő országok közötti, meg a fejlődő és fejlett országok közötti kereskedelmi költségek csökkentése. Aztán az is fontos, hogy az országokon belül megtegyünk mindent, hogy a kereskedelem haszna maximalizálható legyen. Az emberek hozzáférése a piachoz, finanszírozás biztosítása, megfelelő szakismeretek létfontosságúak. Aztán meg kell nézzük a szegények kockázatait. hogy a szegények nagyon magas kockázatot kell vállaljanak több tekintetben. Például gondoljanak az önfenntartó gazdálkodóra, ki gazdasági szempontból az látná előny, abban ott látná az előny, hogyha egy mezőgazdasági termékre koncentrálhatna. Hogyha azonban kiesik az aratás egy évben, akkor nem tud nem tudja ennek a kockátát csökkenteni más terményekkel. És mivel nincs társadalmi háló, ezért nem lehet egyféle dolgot termelni, hanem nem tud specializálódni a termelő, holott ez lenne a, e, az előnyösebb számára. Itt a Világbank és más szervezetek tudják javítani a környezetet, alapinfrastruktúra és egyebek szolgáltatásával, amelyek révén részt lehet venni a globalizációban. Egy példát adnék erről, Ruanda nagyon komolyan beruházott az oktatásba. Ruandában most egy millió gyerek jár középiskolába vagy, vagy felsőoktatási intézményekbe. Ez hatalmas siker. Ám Ruanda évente 60 ezer állást tud csak kínálni ezen képzett gyerekeknek. Hát hol, hova mennek ezek a gyerekek majd, mit csinálnak majd, ha felnőnek? A migráció és a kereskedelem adhat erre választ. A migrációról nem sokat beszéltünk most, de hát a kereskedelemnek ikertestvére. Úgyhogy ezek azok a kihívások, amelyekkel a fejlődő országok szembe kell nézzenek, egyrészt ugye be, be kell ruházni az oktatásba, meg kell találni a munkahelyeket ezen képzett emberek számára is. A itt is segíthet. És végül jobb adatokra van szükségünk, hogy figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és a kereskedelmi eh, megállapodások hatásait a szegényekre. Hogyha a vidéken dolgozó szegény emberek, főleg az informális gazdaságban dolgoznak, egyszerűen nincs róluk adatunk. És eh, végre a, a, a műholdakon, meg a, a társasági Facebook és egyéb hálózatokon keresztül lehet adatokat szerezni, és jobban tudjuk kísérni, kísérni az ipák hatását például a szegénységre egyes térségekben. Visszatérve a nyitódiámra, ez a kihívás, amit vállaltunk, és tragédia volna, hogyha olyan, szom, olyan ö, területeken, mint Uganda, Kongó és Ruanda között tragédia volna, ha a kereskedelem nem erősödne. Mit tehetünk-e határterületeken? Javíthatjuk az alapinfrastruktúrát, ez nagyon rossz itt. Nem, nem tudja egyszerűen elhelyezni a, a termékét a gazda, nincs egy, egy, egy, egy bódéja se, ahol megvédeni az esőtől, nincsen rendes ö, tisztálkodási lehetőség. Tehát ilyen alapvető infrastruktúra biztosítása létfontosságú. Egyszerűsíteni kell a szabályokat, átláthatóvá téve ezeket, hogy a korrupció lehetőségeit kiírtsuk, és végül a határon dolgozó ügynökségek működését kijavítani. Úgy gondoljuk, hogy a határmenti területek azok a kulcsfontosságú pontok, ahol elkezdhetjük a korrupció elleni fellépést, ha itt nem tudjuk kezelni azt, hogy tudnánk az ország egészében leküzdeni a korrupciót. Ez csak egy példa arra tehát, amit a világbank, ahol a világbank segíthet, a kereskedelmet segítve, és annak a szegénység csökkentő hatását elősegítve. Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót a kollégáknak, meg kell említenem, hogy egy kicsit zavarba hozott, mert egyfelől logikusnak tűnik, hogy nem tudjuk lezárni a piacainkat, a globalizáció elkerülhetetlen. Úgy gondolom, hogy ez egyértelműen kiderült. Arancsa előadásából is egy illúzióban ringatjuk magunkat, hogyha zárt piacokban gondolkodunk. Tehát a kereskedelem mint olyan szükséges. Most azonban gyakorlatilag az összes szakértő azt említette, hogy a kereskedelem csak akkor működik, hogyha megfelelőek a körülmények, az oktatás, az előnyök, a haszon elosztása, és a kereskedelem politikának koherensnek kell lennie más szakpolitikákkal. Itt ugye a globalizációs alapok is említésre kerültek. Az én kérdésem az, hogy mi történik, hogyha a feltételek nem a megfelelőek? Akkor mit tegyünk? Hagyjuk magára a kereskedelmet, ami igazából nem lehetséges, hogyan tudunk akkor befolyást gyakorolni a partnerekre, hogy a megfelelő körülményeket megteremtsék, hogy ezáltal mindenki számára hasznos legyen a kereskedelem. Lehet, hogy ez egy kis kérdés, de ugyanakkor egy jelentős kérdés is azt hiszem mindenki felé. Fielner úr, majd Maria Arena. Az európai kereskedelem politika globális politika, ez egy egzisztenciális válságba jutott, de nem feltétlenül hallok, hogy többen szeretnének protekcionistaként fellépni, de megfelelő védelmet többen hangoztatnak. Amit azonban ellenzek, az az, amit többen hangoztatunk, nem feltétlenül itt a parlamentben, de hasonló panelekben, hogy ez egy új jelenség, ez egy újdonság, ez valami új. Már elnézést kérnek, de a manchesteri liberálisok, Fredrik Bastiát, ők is küzdöttek már a nemzetgyűlésben, a parlamentben, és hogyha elolvassuk hogy miről volt szó. Lehet, hogy az elosztás, elosztásról volt szó ott is, a vagyon elosztásáról. Lehet, tudjuk, hogy szavazhatunk a kereskedelmi politikáról, de nem más kérdésekről. Újból ezzel, a, ezzel találkozunk, és most mások, mások számára válik ez előnyössé. Mi pedig úgy tűnik, hogy a vesztesek oldalán állunk, úgy tűnik, hogy az emberek erről most megfeledkeznek. De értem, nem a 19. században vagyunk, Rekner úr számos hasznos felvetést tett az oktatás, a szociális védelem területén. A kereskedelmi kiigazítás támogatás, vagy globalizációs támogatási alap, ugye említették, de hogyha az Egyesült Államok összefüggésben valakit, valamit bíráltak, akkor pontosan ez a kiigazítási támogatás volt. Vannak, akik részesei voltak a programnak, mások nem. De lehet, hogy ez mindkét szövetségi programnak a gyenge pontja volt. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez is egy problémát jelent, hiszen azt sugalja, hogy a kereskedelem a fő probléma. Ki gondolná azt, hogy egy elektronikus kereskedelmi kigazítási programra volna szükségünk? Hiszen alapjában véve úgy gondolom, hogy úgy beszélünk a dolgokról, hogy azokat támogatjuk, akik szerint a kereskedelem jelenti a problémát. Ezért az utolsó hozzászólóhoz fordulva mondom, hogy ha jól értem, amit mondott, ön azt mondja, hogy az négy feltétel esetében nem arról van szó, hogy az emberek szenvednének a globalizáció miatt. A probléma az, hogy ők nem részesei a globalizációnak, hiszen nagyon sokan elfogadják az önérvelését, és azt mondják, hogy ez is bizonyítja azt, hogy a kereskedelem rossz a globalizációra nézve, a probléma az, hogy ők nem lehetnek részesei a globalizációnak, de ugyanúgy rossz a helyzetük, mint a globalizáció előtt, és ez így is, fog folytat, így is folytatódik majd, hogyha ezen nem változtatunk. Maria Arena. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalóknak az előadásokat. Én azt szeretném mondani, hogy nem gondolom, hogy itt az itt ülő között van olyan, aki ellenzi a kereskedelmet. Ez teljes mértékben abszurd lenne európaiként azt mondani, hogy a kereskedelem nem jó. Mi vagyunk az első számú gazdaság, ami az exportjából él. Ezért úgy gondolom, hogy populista dolog lenne azt mondani, hogy ellenezzük a kereskedelmet. Ez az első dolog, amit szerintem nagyon fontos itt kijelenteni, helyesbíteni, mert néha félreértést okoz mindez a célkitűzéseinkkel kapcsolatban. Azonban fontos, hogy kell, hogy legyenek kritikák a kereskedelem politika felülvizsgálatában. Mert ez a kereskedelem politika fel tudja gyorsítani azokat a jelenségeket, amelyekkel máshol próbálunk küzdeni, például az egyenlőtlenség. Ezt nagyon jelentős mértékben tapasztaljuk, nem csak Európában, hanem globálisan. Tehát fel kell tennünk magunknak a kérdés, hogy a kereskedelem politikánk, a mai kereskedelmi politikánk, nem a tegnapi, hanem a mai. Felismerje azokat a célokat, amelyeket abszolút el kell érnünk ma, amelyekkel amelyek érdekében azonnal küzdenünk kell új technológiákról, a gyorsabb, felgyorsuló globalizációról beszéltünk. A kereskedelem politikánk összetalálkozik-e ezekkel a célokkal és ezekkel a kihívásokkal? Ez itt a fontos kérdés. A másik, amivel teljesen egyetértek, amikor azt mondják, hogy a kereskedelem politika nem tud önmagában mindent megoldani, ez nyilvánvaló. Az egyetlen dolog az az, hogy itt azonban európai szinten egy kicsit az a benyomásunk alakult ki, hogy egy lábbal haladunk. Ez azt jelenti, hogy mindent a kereskedelem politikára próbálunk rásózni, olyan problémák megoldását is, amelyeket igazából máshol kéne. Mert ez az egyetlen olyan politika, ahol tudunk kompromisszumot kötni, és ahol el tudjuk érni azt a többséget, hogy tudjunk haladni. A máshol, a beruházások szolidaritása, az iparpolitika, ezeken a témákkal kapcsolatban nem tudunk konszenzusra jutni. Úgyhogy Kell egy valódi gazdasági és kereskedelmi politika, és ezt egyensúlyba kell hozni a jóléti politikával, amit garantálnunk kell nem csak Európában, hanem egyetértek önökkel, egész, az egész világon, például Afrikában is. Tehát ez az óriási kihívás. Tudom, hogy most a kereskedelmi szakbizottságban vagyunk, és a kereskedelem politikáról kell beszélnünk, de nyissuk meg a lelkünket más E politikák felé is. Solc úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék kitérni egy konkrét e, aspektusra, és egy konkrét kérdést tennék fel az Oxfam alapján. És mindez kapcsolódik e, az utolsó hozzászóláshoz is. Hogyan fordítjuk le a különböző javaslatokat, a különböző alternatívákat tekintettel arra a keretre, amelyben a kereskedelemnek reagálnia kell a szociális változásokra. Mindezt hogyan alakítjuk működőképessé? A nagyvállalatok, mint az Apple vagy mások, más nemzetközi multinacionális vállalatok egyetértenek majd ezen elvárásokkal és ezen új javaslatokkal? Tehát hogyan tudunk egy gyakorlati megközelítést alkalmazni, hogyan tudjuk ezt a nemzetközi keretet átszervezni, és ez kapcsolódik egyébként az UNCTAD közülésen elhangzott vitákkal is, ugye Arancsa, Arancsának is köszönöm, hogy eljött hiszen ő mindig ezt hangsúlyozza, a kereskedelem inkluzív kell legyen. De akkor ez mit jelent ebben a konkrét kontextusban? hogyan tudjuk a szabályokat ebbe az irányba alakítani. Buchner úr, köszönöm szépen. Az én hozzászólásom nem a mai Európára vonatkozik, hanem sokkal inkább a kereskedelmi partnerünkre. Elhangzott ugyanis, hogy A technológiához való hozzáférés, a csúcs technológiához való hozzáférés csak a kereskedelmen, a megerősített kereskedelmen keresztül valósulhat meg. Szeretnék néhány jelen példát felhozni. Amikor a komputereket fejlesztették Japánban, tartózkodtam, és a társadalom teljesen zárt volt, nem lehetett lehetett egy, nem lehetett külföldről számítógépeket importálni, a japán komputerek pedig olyan állapotban voltak, olyan szinten, hogy azokkal gyakorlatilag dolgozni sem lehetett. És ez a protekcionizmus, a, ez az elzárkózás azt eredményezte, hogy Japán javított a technológia szintjén, és tudjuk, hogy ma hol tart. Egy második példa, Németország a világháború után nem voltak szabadkereskedelmi megállapodásaink szerencsére annak idején, és ha az én szakterületemet hozom fel, a mobiltelefonok fejlesztése teljességgel lehetetlen lett volna elérni azt a szerepet, amelyet ezen hálózatok építése során Németország a 90-es években is azt követően elért, ha lettek volna ilyen szabadkereskedelmi megállapodások. A piac gyakorlatilag lezárt volt, elszigetelt volt, és ezek példák, amelyeket néha érdemes megemlíteni. Egy ipar felépítéséhez ugyanis néha kell egy bizonyos elszigeteltség, egy védett piac, azért, hogy egyáltalán össze tudjunk gyűjteni annyi tőkét, hogy abból egy tisztességes ipart fel tudjunk építeni. Kérném, hogy ezt vegyék figyelembe. A piacok megnyitása, főleg a fejlődő országok irányába akár akadályozhatja is a fejlődést. Köszönöm szépen. Jude Curtin Darling. Köszönöm szépen. Szeretném megismételni azt, amit Mária is elmondott. Valóban nagyon sokan azt, akik, akik kiszorulnak a kereskedelemből, bírálják a kereskedelmet. A Brexit tapasztalatából nézve, és ha megnézzük, hogy mi történt tegnap az Egyesült Államokban, az én régióm az Egyesült Királyságban megfelel körülbelül Pennsylvania államnak, Náluk is kereskedelmi többlet van, az exportból élünk. Ez az egyetlen olyan brit térség, amelynél az export meghaladja az import értékét, és ennek ellenére az unióból távozók aránya sokkal magasabb volt, és ez egy globalizáció ellenes mozgalomnak volt köszönhető, olyasminek, amit az Egyesült Államokban is láthattunk. Elvált egy paradox helyzet, amely gyakorlatilag lebénítja a nemzetközi rendszert, és talán az Európai Uniót is. Egyfelől szükséges újra szabályozni a gazdaságunkat, másfelől azonban teljességgel hiányzik a közvélemény részéről a bizalom ezen nemzetközi újra szabályozás iránt. A gazdaságunk ugyanis a szabályozási kereten, keretből úgy, kereten úgy áll, hogy átalakult, és az előadások is úgy tűnik, hogy a kereskedelmi válaszra összpontosítottak, de nem igazán tértek ki arra, hogy hogyan tudjuk a kereskedelmi politika legitimációját visszaszerezni, a bizalmat kiépíteni olyan közösségekben, mint amelyet én képviselek Észak-Kelet-Angliában, vagy Pennsylvania államban, vagy máshol világszerte, ahol az emberek azt gondolják, hogy nem részesültek egyenlő arányban a kereskedelem előnyeiből, a globalizáció előnyeiből. És az egyenlőtlenség ennek valóban kulcsfontosságú része. És ha visszanézünk az EU-ra, nem hiszem, hogy az óra megfelelően kezdett el ketyegni a hozzászólásom elején. Még valami. Ha megnézzük az EU tapasztalatát, a szociális dimenzió a kereskedelmi politikában gyenge, és ez fontos ebből a szempontból. Reiter úr is említette, hogy nem szabad szabályozó misszionáriusként fellépnünk amikor megkérdőjelezzük a fenntarthatóságot. De hogyan tudunk egyensúlyt teremteni, hiszen mindannyian elköteleztük magunkat a fenntartható fejlesztési célok mellett, az ILO szabványok mellett, a párizsi megállapodás mellett is kiállunk, de a kereskedelmi politikában minden önkéntes, és amíg ezen nem korrigálunk, a tőke, a multinacionális vállalkozások, a befektetők ugyanakkor nagyon is legalisztikusan lépnek fel, itt egy ellentmondás húzódik meg, és érdekelne az önök véleménye ezzel kapcsolatban, főleg ami az alternatív kereskedelmi mandátumot illeti. Elnézést, elnök úr. Elnök. Good, good. Nagyszerű próbálkozás. Köszönöm szépen az előadóknak az érdekes hozzászólásaikért. Azt szeretném tudni, hogy amikor kiállunk a befogadó kereskedelmpolitika mellett, hogyan tudunk egy ilyen inkluzív kereskedelmpolitikát, gazdaságpolitikát kialakítani, mert ha kettő nem vonul kéz a kézben, hogyan tudjuk az esélyegyenlőséget kiterjeszteni és egyenlő versenyfeltételeket teremteni. Ha ezt nem tudjuk valóra váltani, akkor a globalizációs kihívásokkal sem tudunk megküzdeni. Szeretném tudni, hogy van-e valamilyen intézmény, egy olyan intézmény, amely foglalkozik azzal, hogy a kereskedelempolitika és a gazdaságpolitika hogyan függ össze, azért, hogy valóban befogadó jellegű legyen a globalizáció. Mert néha az a benyomásom, hogy amit felszínre hoz a globalizáció, az az, hogy a különböző ágazatok és különböző csoportok között melyek a különbségek, az erős, illetve gyenge pontok, és talán pontosan ezért a kereskedelem politika az összes globalizáció ellenes kritika címzetje, de lehet, hogy itt az intézmények minősége nem kielégítő, vagy a hatáskörük sem, az oktatás terén sem elég erős az inkluzív jelleg, az innováció szempontjából is, hogy hogyan tudjuk például megelőzni a változásokat, és nekünk kelljen a változások után kullognunk ha nincs egy ilyen nemzetközi intézmény, amely elősegíteni a különböző felek közti együttműködést, akkor azt hiszem, hogy nem leszünk képesek megbirkózni a globalizáció kihívásaival, és főleg az állampolgárok félelmeit nem tudjuk kezelni, hiszen ők attól tartanak, hogy a helyzetük romlik. Azért, mert mi nem vagyunk felkészülve. Tehát azt szeretném tudni, hogy folyik ezen a téren valamilyen munka, illetve lehetséges -e ez. Köszönöm szépen. Még egy kérdés az én részemről. A méltányos kereskedelmi mozgalom és a hagyományos kereskedelem két különböző utat képvisel. Nem lenne szép, hogyha valahogy össze lehetne őket olvasztani? Hogy a méltányos kereskedelem egyre inkább jelentős része legyen a hagyományos kereskedelemnek? Hogyan tudnánk ezt sokkal jobban elérni? És még két kérdés a csodálatos Twitter falról. Az egyik összhangban van a Darling asszony kérdésével. Úgy gondolják-e, hogy a fenntartható fejlődési fejezet és a, a kereskedelmi megállapodásokban hatékony, egy másik pedig a KKV-kre vonatkozik, hogyan lehet a kereskedelem politikát olyanná változtatni, hogy a KKV-kat támogassa, különösen azokat a KKV-kat, amelyek szeretnének beruházni a fenntarthatóságba. Leiker úr, a szó. Köszönöm szépen. Sok és hosszú kérdés volt. Talán az idő érdekében, nem tudom mennyi időt kapok, nagyjából 5 perc, akkor hadd kezdjem az Egyesült Királyság képviselőjének a kérdésével. Pontosan ért ezért a kereskedelem, a kereskedelem politika és a kereskedelmi politika között különbséget kell tenni. Mert nagyon komoly érzelmeket korbácsol fel mindez, és igaza van, ebből nagyon sok abból származik, hogy nem megfelelő válaszok érkeznek a valódi problémákra, amik okozzák az egyenlőtlenséget. De ez nem csak a kereskedelmről szól. A kereskedelemről azonban kell, hogy szavazzunk. Beszélt arról is, hogy legyen egy automata kiegészítő program. Nagyon sok munkahely meg fog szűnni a gazdag országokban a technológiai fejlődés miatt, úgyhogy ha erre nem találunk választ, akkor meg fogjuk fizetni az árát a következő választásokon. A kereskedelem önmagában lehetőséget társadalom számára, de az újraelosztást szolgálja, és ezzel által egyenlőtlenséghez vezethet, különösen akkor, hogyha a közpolitikák nem megfelelő módon öm, kezelik az ország egyébként is létező problémáit, vagy az egyenlőtlenségeket nem kompenzálják. A fejlődő országokban nagyon gyakran előfordul az, hogy hogy a cégek, nagy cégeknél dolgozók, azok nem részesülnek az előnyökből, és a nagy cégek kis beszállítói sem részesülnek az előnyökből. Nagyon fontos tehát a kereskedelmet a kereskedelem politikától elválasztani, és Lange úr eredeti kérdésére is rátérnék a piacok lezárása kérdésére. A kereskedelem szerintem működik, de hogyha azt akarjuk, hogy úgy működjön, ami politikai szempontból fenntartható, akkor biztosítani kell azt, hogy mindenkit, mindenki számára előnyös, nem csak kevesek számára, vagy nem csak kevesek számára, úgy, hogy a többiek károsít, károsítja. Tehát sokkal távolabb kell tekintenünk, mint önmagában a kereskedelmi politika. Egy sor panelista már utalt arra, a vásárlóerő 62%-a a, az, a szegényebb amerikaiak körében, az teljes mértékben függ a nyílt kereskedelemtől. A leg... Ez a valóság. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznunk azzal a tényel, hogy néha kevesek, néha pedig sokak számára káros az, hogy ilyennyire nyílt a kereskedelmi rendszer. Igen, nagyon sok tekintetben nincs újdonság, de ami a modern kontextusunkban most újdonság, az az, hogy nagyon aggasztó politikai viták felé mozdultunk el, a politikusoknak pedig reagálni kell, és a nemzetközi intézményeknek meg kell próbálni öm, válaszokat találni. 89-ben Svédországban volt a vámtarifákról egy nagyon gyors szavazás, de amúgy nem szoktunk ilyen témákról szavazást kezdeményezni. A kereskedelmi politikánkat hogyan tudjuk napra készíteni? A status quo az már önmagában visszalépés az állampolgároknak mi az elvárása? Az az elvárás, hogy haladjunk, és azt viszont látnunk kell, hogy a kereskedelem előtt álló kihívások folyamatosan változnak. Folyamatosan egyre határokon kell válnak például a problémák. Egy nagyon érzékeny kérdés volt az, hogy a feltartható fejlesztési célokkal a szociális célokat hogyan lehet összehangolni. Integrálni kell. Integrás része. Az ENSZ fenntartható kereskedelmi céljai és a kereskedelem összhangban lett kidolgozva. Tizen a hetedik cikkben teljesen világos utalás van a kereskedelemre szerencsére. Nemzetközi iránymutatás szempontjából tehát a vitát lehet, le lehet zárni ezzel kapcsolatban. A kereskedelem eszköze a fenntartható fejlődésnek, integráns része a fenntartható fejlődés elérésének. Azonban amikor odájuk adunk ki, hogy hogyan lehet az explicit keresletet a, kiegyensúlyozni, a fejlődő országok egyéb céljaival, akkor arról kell beszélnünk, hogy a meglévő nemzetközi megállapodások mit tesznek ennek érdekében. Ezeket eh, támogatni kell, de az emberi jogok fejlődését is, és ebben a teremben is, persze a, nekünk is van a, a jogunk arra, hogy eh, szabályozzunk, mint ahogy a fejlődő országoknak is. A szociális dömpingre senkinek nincs joga, de a szabályozásra igen. Ezért nagyon fontos, hogy nem misszionárius szerepét játsszuk, mert végső soron bármilyen társadalmi problémának a megoldását csak együttműködéssel tudjuk elérni. Ehhez pedig arra van szükség, hogy legyünk eléggé alágazatosak, és figyeljünk oda a többiekre. Nagyon sok fejlődő ország azért fél, attól, hogy a gazdag országok egyre nagyobb elvárásokat támasztanak, mert azt gondolják, hogy ők nem állnak készen, nem képesek végrehajtani ezeket. És azt gondolják, hogy ez csak egy ilyen öm, álca, és a gazdag országoknak az igazi célja az az, hogy megakadályozzuk az ő globális piacra való kiutásukat. Így éreznek, és ezt az aggályt kezelni kell. A bizalmukat el kell nyerni, nem azzal, hogy prédikálunk nekik, hanem azzal, hogy együttműködünk velük. Köszönöm szépen! A rendse. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy két alapvető változás erre kell felhívni a figyelmet itt a vitában. Bastia úr például a 19. század végén, 20. század elején nagyon sokat írt Franciaországban erről. Az egyik nagyon jelentős különbség az az, hogy a kereskedelmi rendszerünk, a gazdaságaink sokkal jobban kapcsolódnak egymáshoz, mint a múltban. Régen um, gabonát gabonátval, meg uh, gyertyával kereskedtek, most viszont iPad-ekkel kereskedünk, és biztosítani kell azt is, hogy ez az iPad működik. Ez az összekapcsoltság az, amit meg kell értenünk, hogyha reagálni akarunk ugyanazokra az érvekre, amelyek ugyanúgy felmerülnek a szociális-gazdasági szövet változása miatt, amik például a gazdaságnyitásnak a következménye. Ez az egyik különbség, a másik, ami igazán aggaszt, amikor azt halljuk, hogy egy tényeken túlmutató társadalomban élünk. A gazdaság, a kereskedelem tényeken alapul, meg kell magyarázni tényeket és számokat kell felsorolni. Pedagógiára, politikára van szükség. Hogyan tudjuk a nyílt piacokkal összeegyeztetni, megbékéltetni az állampolgárokat? A politikán múlik az egész, hogy megmagyarázzuk, hogy mi működik, mi nem, és ami nem működik, azzal kapcsolatban konkrét javaslatokat ö, tegyünk le az asztalra, nem elég titeren üzeneteket küldözgetni, sokkal nehezebb konkrét megoldásokat letenni az asztalra például politikai vagy pénzügyi támogatás területén, és a többi. A kereskedelmi politika lehetség, lehetőségeket terem, de nem garantál semmit. A vállalatok részére lehetőséget nyit, és az fontos, hogy ezeket olyan módon tervezzék meg, ami a lehető legnagyobb lehetőséget nyújtja a lehető legtöbb szereplő számára. Szerintem ez a befogadó kereskedelmi politika. Egy, ez az a kereskedelmi politika, ami érzékeny a KKV-kra, mert azokra a tényekre összpontosít, amelyek fontosak a KKV-k számára, a KKV-k pedig nagyon árérzékenyek, költségérzékenyek, ezért a kereskedelmi politika elemei amelyek a kereskedelem költségét csökkentik, az csökkenti a KKV-k előtt álló korlátokat, például a határokon átnyúló kereskedelem költsége az egyik. Ezért nagyon fontos a kereskedelem könnyítésről szóló VTO megállapodás. Aztán a szabályozási rendszerek eltérése. Hogyha öt férnek öt különböző kereskedelmi megállapodása van, és ugyanarra a termékre öt különböző standardjukon, az megoldhatatlan probléma a KKV számára. Tehát olyan kereskedelmi politikára van szükség, hogy a maximális számú lehetőséget a lehető legtöbb szereplő számára biztosítson. De ugyanakkor tudjuk, hogy a kereskedelmi politika önmagában nem fog eredményt garantálni. Ekkor jön a menetrend többi része a képbe. Kereskedelmi politika. Európában az a probléma, hogy a kereskedelmi politika föderális és a szolidaritás politikája pedig nemzeti szintű. A kereskedelem politikát Brüsszelre bízzák, ó, látóják Brüsszelre, a felelősséget és a szolidaritás politikáját pedig nemzeti szinten tartják meg a pedagógiának a megváltoztatására, és a kereskedelem politika öm, hazavitelére van szükség. Én nem arra gondolok, hogy ismét államosítani kell, és nemzetállamok szintjén kell a kereskedelmet megoldani, mert hogyha erre kerülne sor, akkor lebezárhatjuk a boltot. És ezt, mint európai ö, kereskedelmi tárgyaló mondom, az volt a legnagyobb nehézség, hogy ott volt mögöttem, ott lihegett az összes európai állam, és így kellett az ő különböző érdekeiket képviselnem óriási kereskedelmi partnerekkel szemben. Az európai politikák, szolidaritási politikák, például az innovációs és kutatási politika. Ez is egy nagyon fontos szakpolitikai terület, ami a szolidaritásra épül, és ami ö, kiinduló pontot jelenthet. Ki foglalkozik a gazdaságpolitikákkal, a befogadó gazdaságpolitikákkal, Kár, hogy az OECD-s kollégánk nincs itt, mert ők azok, akik foglalkoznak azzal, hogy az oktatást, az innovációt, a különböző adórendszereket, a kereskedelem politikát, a multikra vonatkozó politikákat integrálják úgy, hogy egy olyan gazdaságpolitikát alakítsanak ki, amely legalább egy kicsit inkluzívabb jellegű, és integrálja egy gazdaság versenyképességének ezen különböző aspektusait. Köszönöm. Szanta Katarina úrja szó. Nyilván konkrét kérdést nem kaptam, illetve nem tudok konkrét választ adni minden kérdésre, amit kaptam, helyesbít az előadó. A méltányos kereskedelemnek az a célja, hogy a fejlődés célját szolgálja. és valamilyen módon ezt szabályozni kell, mert önmagában a kereskedelem az nem akarja ezt a célt szolgálni. Persze támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, állampolgári kezdeményezéseket, mint például a Fairtrade Trans, vagy Angliában volt egy jótékonysági mozgalom, amely elkezdett megszerveződni, más dolgokra gondolni, és most már 1800 Fairtrade méltányos kereskedelemmel foglalkozó kisebb-nagyobb szervezet van, és van az etikus kereskedelemnek európai védjegye is. Tehát valahogy egyáltalán a kereskedelmi gondolkodásban a méltányosság elvét be kell vinni. Aztán a nyomásgyakorlás. Volt egy kampány, We Are The Brands címmel, amely során a nagy cégekkel, Pepsi, Coca-Cola, stb., Nestlé, Mars, ezekkel tárgyalást folytattunk. És ezek a vállalatok kötelezettségvállalásokat tettek, például a nemek közötti egyenlőség, a földfoglalás területén, Például, hogy zéró toleranciát fognak alkalmazni a földfoglalással, az illegális földfoglalással szemben. Tehát ez nagyon fontos, amikor a nagyvállalatok vállalnak ilyen dolgokat. Ez rendkívül fontos, mert nem kell azt gondolni feltétlenül, hogy ezek az óriások kapásból gonoszak. Hogyha van lehetőség, hogy fejlődés irányába mozdjanak el, akkor néha ezt megteszik, és az ő kereskedők is méltányosabbá válik. Igen, lehet-e mérni? Nem csak a befektetett összegnek a megtérülését kell, hanem a társadalmi hatásokat is kell mérni. Hogyan tudjuk ezt mérni, hogy a környezetünkre milyen hatást gyakorol egy tevékenység az egyenlőségre, az kiegyensúlyozottságra? Azt gondolom, hogy több kedvezményezés is van jelen pillanatban és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezek a kezdeményezések a lehető leginkább elterjednek, és lehetőleg hatásosabbak lesznek, mert ezzel támogatni tudjuk a vállalatoknak a meglévő kezdeményezéseit. A shared responsibility, a megosztott felelősség például. Nem kell mindenkinek előírni, de már is vannak olyan lehetőségek, amikkel lehet a gazdasági tevékenység szociális hatását mérni, és ezeket a lehetőségeket ki kell alkalmazni, ki kell használni. Tudjuk, hogy nehéz a helyzet, de vannak lehetőségek. Például az alternatív energiák kifejlesztés, ezek óriási lehetőségeket jelentenek a vállalatok számára is. De hát nyilván Beszélünk mindig a protekcionizmusról, de hát a protekcionizmust nyilván azok támogatják leginkább, akik a vesztesei lehetnek ennek a helyzetnek. És a nagy cégek azok, akik általában a hely, ebben a helyzetben találják magukat. Nagyon fontos, ahogy az vállalat is láthatja az ő üzleti modelljét fenyegetetnek. Tehát egy csomószor nem az egyszerű állampolgárokat fenyeget egy-egy változás, hanem az nagyvállalatok üzleti modelljét, ami mondjuk a 20. században, vagy a 21. században már egész egyszerűen nem életképes. De ha nem életképes, akkor logikus megváltoztatni, és nagyon fontos, hogy az üzleti modellt hozzáigazítsuk azokhoz a célokhoz, mint például a fenntartható fejlesztés céljai, és ezért kötelező érd, kötelezően végrehajtandó előírásokra van szükség, hogy a negatív hatású tevékenységeket vagy, ped, vagy ö, tapasztalják a saját bőrükön is azért, mert csökken a bevételük, vagy tudjuk támogatni azáltal, hogy mondjuk támogatásokat kapnak. A kereskedelmnek, mint olyannak persze méltányosnak kéne lennie, mert a kereskedelem az fejlődéshez tud vezetni, növekedéshez tud feje, vezetni, gazdasági növekedéshez. Például itt Európában a 60-as években ezt láttuk, hogy nagyon jelentős növekedés következett be, de az is nagyon fontos, hogy legyen ebben érték. Van egy kis történet, amit szeretnék elmesélni. A nyugati társadalom számára mondjuk egy szuper vendéglőt képzeljünk el, ahol csodálatos ételeket lehet kapni. egy pillanatban azonban, amikor leülünk az asztalhoz, és végre azt az ételt, a nyugati értékek ételét felszolgálják számunkra, akkor szószt is kapunk. De hát, hogyha azt, hogy szószt kapunk, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez, ez, ez nem az étel maga, hát az ételhez kell krumpli, meg hús, és most csak szószt kapok. Persze, a, egy mobiltelefon is például nagyon fontos a kommunikációhoz, de ő magában nem fogja képviselni az alapvető értékeket. Az alapvető értékeket pedig meg kell védenünk. Köszönöm szépen. Persze, az se jó, hogyha más eszi meg az ételt, és, vagy a szósz egy másik asztalnál. Ez is megtörténik olykor ben úr. Köszönöm. Az a jó, a végén marad az ember, hogy a legtöbb kérdést megválaszolták, de azért maradt rám is néhány. Új jelenséggel nézzünk szemben. A 80-as évek, mikor elkezdtem dolgozni, a globalizáció természetesen teljesen más volt. Ám akkor is nagyon sok szó esett Európában az alacsony bérő országokkal való versenyről, kvótákról, önkéntes export, csökkent, korlátozásról, textiliparban, cipőiparban, ruhaiparban. Az akkor célzott országok Korea volt, Dél-Korea, Malajzia, Tajvan voltak az alacsonybérű versenyországok. Hát hol vannak ezek most? Nézzük meg. És hogyha nem, tehát Dél- Dél-Korea már nem látszik igazi fenyegetésnek az európai munkavállalók számára. Ez a másik oldala a globalizációnak, amit nem mindig látunk, hogy hogyan járul hozzá a fejlődéshez máshol. Ezek hasznos történetek lehetnek. És mi lett volna, hogy a protekcionista eszközökkel lépünk fel Korea ellen? Ugyanakkor az én szakmai hátterem alapján a kereskedelmi politika legitimitásáról beszélve nagyon fontos az elemzés szerepe. És vannak mód, vannak problémák azzal, ahogy kereskedelmi politikusok a kereskedelmi túlzottan a nagy számok alapján elemezték, és az egyes folyamatokat és hatásokat, helyi hatásokat nem vizsgálták eléggé. Szerintem helyben kell vizsgálódnunk a kereskedelmi megállapodások fókuszcsoportokban mért hatását nézve, mely politikákkal lehetne ellensúlyozni a negatív hatásokat, vagy segíteni, hogy igazodjanak egyes társadalmi csoportok a globalizációhoz. Úgyhogy itt a közgazdászoknak ezzel foglalkoznia kell, és egyes politikusok persze azt mondják, hogy nem kell több elemzés. Sokszor tehát maga a politika nem tart igényt a jó minőségű elemzésre. Itt is van tennivaló tehát. A másik dolog pedig, ugye a kereskedelmi politikák elemzése kritikus is lehet. Az én intézményem korábban is és most is kritikus a kereskedelmi szemben, ha azt látjuk, hogy sérti a fejlődést. Hozzájárultunk ahhoz a vitához, amely az IPA körében folyt a származási hely alkalmazásával, vagy az Everything But Arms alkalmazásával. Mindennek vannak olyan nem kívánt kihatásai, mint például a, a, a a mm, nemek közötti egyenlőség. Például hatása volt olyan afrikai ágazatokra ennek alkalmazása, amelyek a legfőbb munkavállalói, a legtöbb munkavállaló nő. A ruházati iparra például Afrikában, amelynek vannak negatív kötásai a nők munkavállalására, hogyha alkalmaztuk volna. Tehát van azért a, a kritikus elemzésnek helye ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívott vendégeknek, mindenki Winkler társadalmunk úrnak is. Nagyon izgalmas és érdekes képet nyertünk arról, hogy pillanatfelvételt arról, hogy mi a legfrissebb kép a kereskedelem politikában. Az Európai Unióban és persze ennek globális kitekintéseit is számba véve. Nagyon sok gondolkodni adót adtak nekünk itt a szakbizottságban, gondolkozni valót is. Úgy gondolom, persze, hogy a kereskedelmi nem az égből esett pottyant a földre, emberek csinálták és csinálják, és meg lehet változtatni. A kereskedelmi politikát is, meg általában a politikát, azon prioritásoknak megfelelően, amelyek érzékelhetők, és lehet, hogy az, az ágék egyfajta iránytűt jelenthetnek ebben, ahogy erről szó is esett, az egyetlen megállapodás ez irányban az ENSZ minden tagállam által elfogadott. Egyetlen ilyen megállapodás ez, lehet tehát egyfajta iránymutató vagy iránytű, Köszönöm a hozzászólásokat. És ahogy Winkler úr is mondotta, most már csak az a dolog, feladat, hogy együttműködjünk, dolgozunk együtt. Köszönöm.